Colleagues, um, if you don't mind, I'm just waiting for a couple of minutes uh, for the shadows for Mr. Shogor's report. Tisztelt kollégáim, um, Sogor úrnak a jelentését akkor fogjuk tudni elkezdeni, hogyha már mindenki megérkezett, aki hozzá kell, hogy szóljon, úgyhogy csak információképpen mondom, még egy pár percet várunk. Good afternoon, colleagues. Um, and... Kedves kollégák! Most akkor úgy látom, hogy megkezdhetjük az ülésünket az első napirendi ponttal. A rend elfogadása, ha senkinek nincsen elemetés, akkor el is fogadtuk. Második pont a tolmácsolás. Horvát és nyelven nem lesz tolmácsolás, de a többi igen. És 16 óra 40-kor Szavazni fogunk, ezt kell meg elmondanom, mindenkinek legyen elől a szavazókártyája. Akkor a hármas ponttal, az első napi rendi pontunkkal meg is kezdhetjük Sógor úr jelentés tervezetének tárgyalását. Az demokratikus változás uniójában az állampolgári jogok helyzete 2017 évről Január 24-én a bizottság kiadta a 2017-es állampolgársági jelentést, amelyet három évente tesznek közzé, annak érdekében, hogy megerősítsék az európai állampolgárságot, és elősegítsék azt a szakbizottságot válaszadásra kérték fel. A LIBE az 54-es szabály alapján társult bizottság, eh, horizontális megosztott illetékességünk van, illetve kizárólagos eh, illetékességünk az eh, fenyegetettségek, a kölcsönös bizalom, illetve a, az igazságszolgáltatási térség terén. Az előadó, a vélemény előadója Sógor úr. Kérem, hogy mutassa be a véleménytervezetét, tessék öné a szó. Thank you. Thank you, Chair. According to the agreement... Köszönöm szépen. A Libe és a Peti Bizottságok elnökei abban állapodtak meg, hogy a Libe és a Peti között megosztott az illetékesség, kivéve az ötödik pont a jelentésből, itt a libe kizárólagos életekességével van dolgunk. Az alapvető jogok, az a bizalom, a külföldi állampolgárok védelme, illetve az bűncselekmények áldozatainak védelme, ez a téma. Mivel 1500 karakter volt a terjedelmi korlát, ezért szinte kizárólagosan a libe hatáskörének szenteltem, ezeknek a témáknak szenteltem ezt a szöveget. A megalapítások meg kell erősíteni az európai napi rendet a biztonsággal, a rendel kapcsolatosan, hogy az állampolgárok biztonságban érezzék magukat az Európai Unió egészében. Másodszor nagyon fontos a radikalizáció megelőzése, illetve a deradikalizáció. Ez nagyon lényeges ebben az összefüggésben. Szomorú igazság, hogy a közelmúltban az elkövetők elsősorban EU állampolgárok voltak, illetve konzuli védelmet kell biztosítani még hatékonyabban a külföldiek számára, és új formátumban kell sürgőségi úti okmányt kiállítani. Nem csak felszíni megoldásokra van szükség az EU állampolgárság összefüggésében az árnyék előadók segítségével szeretném más területekre is kiterjeszteni ezt a véleményt. Most olyan módosítókon dolgozunk, amelyeket majd szeretnék az árnyék előadókkal nem sokára megosztani, hogy ezeket megismerhetjék, megismerhessék, és remélem, hogy támogatni is fogják őket. A következő kell foglalkoznak a módosítók nem kizárólagosan az állampolgárok védelme, a kisebbségekre való hivatkozás szükségessége a második cikkben, a szerződésben, a csatlakozás utáni összefüggésben is. Ezzel biztosíthatjuk a valós védelmet a kisebbségek számára. Meg kell erősíteni a nyelvi és kulturális sokszínűséget az Európai Unióban, beépítve ezt az alapvető jogok és, az, és a jogállamiságon alapuló jogszabályokba az LMBT közösség támogatását is emlegetni szeretnénk, illetve az alapvető jogokat biztosítani mindenki számára. Negyedszer foglalkozni kell a roma állampolgárokkal szembeni szisztematikus diszkriminációval, hiszen kilakoltatásokkal néznek szembe, amikor, illetve ki toloncolással, amikor más tagállamba szeretnének költözni, a szabad mozgás jogával élve, az a, e, a hontalanság ügyével is foglalkozni szeretnénk, hogy mindenki kihasználhassa az alapvető jogait, és e, ne kerüljön olyan helyzetbe, hogy esetleg letartóztathatják, vagy ki toloncolhatják, A Brexit-tel is foglalkozni szeretnénk, az állampolgárok jogait, érdekeit érintheti ez, akik az Egyesült Királyságban telepettek le, tanulnak, vagy oda vonultak vissza nyugdíj után. Ezzel is foglalkozni kell a tárgyalások során prioritásként. Ezzel a témával kapcsolatosan és más témákkal is nagyon nagy kíváncsisággal tekintek az együttműködés elébe. Köszönöm. Köszönöm, Sógor úr. Köszönjük szépen, és az ennék előadókkal folytatjuk. A szocialisták nevében Kosta, uh, Kosta úr beszélt Weidenhozer uh, kollega helyett szólt. Tisztelt elnök úr, kollégáim, hölgy és uraim, Weidenholzer úr nem tud ma velünk lenni, úgyhogy e, engem kért meg, hogy az álláspontját felolvassam önöknek. Ez nagyon fontos kezdeményezésről van, és örülök neki, hogy a LIBA és a, LIBE és a PETI szakbizottságok ezt elindították. Az Európai Uniós polgárság az Európai Unió alapvető része, és rendkívül lényeges, hogy az emberek tud, azonosulni tudjanak ezzel. A, az európai legitimitás az európai polgárok bizalmát is megnyeri, nagyon fontos a véleményben azt a kérdést is megközelíteni, illetve megnézni, hogy az európai polgárság eh, hogy tudja a társadalomban való résztvételt megerősíteni, és ezen keresztül a biztonságot, illetve az európai polgárok védelmét hogy tudja biztosítani az Európai Unión belül. A véleményt egyébként még ki kell egészíteni olyan ajánlásokkal, amelyek tehát az Európai Unió életében való részvételt, illetve a digitális potenciált bővítik ki, valamint a média szabadság, a média sokszínűség lehetőségét bővítik az uniós polgárok jogait úgy jogaikat úgy, tudjuk, úgy tudják gyakorolni, hogyha tudják, hogy ezt hogy lehet megtenni, és ezen belül nagyon fontos a, a magánélet jogainak védelme, illetve hogy tájékozottak legyenek a polgárok a felől, hogy hogy tudnak élni a jogaikkal. Ugyanakkor nem csak információra van szükség, hanem az európai polgár eh, fogalmának kiépítésére és az ezzel kapcsolatos jogok meghatározására. Szükséges ehhez az is, hogy egy valódi demokratikus fórum foglalkozzon ezzel, és pontosan az Európai Parlament az az egyetlen közvetlenül megválasztott európai intézmény, amely rendkívül fontos szerepet játszhat ebben, és szerepet kell, hogy játszon ebben. Köszönjük Köszter úrnak, és hogyha más kollega nem kíván ehhez hozzászólni, akkor az Európai Bizottságtól véleményét is kikérhetjük. Ó, oh, Beten úr! Microphone, please, Mr. Batten. And Batten. Is that it? Thanks. Okay. Well, hogyan lehet a demokratikus részvételt erősíteni? Több dologról is beszéltünk ezzel kapcsolatban. Lehet, hogy érdemes lenne a jelentésbe beépíteni a következő javaslatot. A közvetlenül választott európai parlamenti képviselők miért ne szavazhatnának az egyes biztos jelöltekről, nem csak az egész kollégiumról egyben. Az európai Demos, szerintem nincsen meg, nem létezik, de hogyha valóban a demokratikus európai el szeretnénk erősíteni, akkor jó lenne, hogyha az európai parlamenti képviselők lennének azok, akik ket választanak az Európai Bizottságba, és közvetlenül kellene az Európai Bizottság elnökét választani, hiszen a demokrácia lényegében arról szól, hogy a kormányt el lehet zavarni ez fő, sok országban, főként Nagy-Britanniában probléma olyan a rendszer, amikor egy kormányt választunk négy-öt évvel e, ezzel össze később el lehet őket zavarni. Itt Brüsszelben lévő kvázi európai kormányt nem lehet elzavarni. Az közvetlenül választott európai parlamenti képviselők pedig nem kezdeményezhetnek jogszabályokat, és nem vonhatnak vissza jogszabályokat. Tehát, eh, hogyha igen komolyan hisszük ezt a demokratikus rendszert, akkor javasoljuk ezt. Európai parlamenti képviselők közül kellene választani az Európai Bizottság tagjait, mint egy kormányzat kabinet tagjai, és lenne egy közvetlenül választott elnök az Európai Bizottságnak. És akkor legalább elméletben meg lenne az a lehetőség, ami most nincs meg, mi szerint el lehet zavarni, ha nem tetszik nekünk. Jó rendben, köszönjük. Most tényleg az Európai Bizottság képviselője következik. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, véleménykészítő úr, Januárban nyújtottunk be egy e, javaslatot 2017-es évvel kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt három évben mit sikerült ezen a téren előnünk. A 25-ös cikk értelmében egy olyan elektronikus e, eszközről is megpróbáltuk felvenni a figyelmüket, amely rendelkezésére áll a helyi illetékeseknek, akik a három mozgás szabadságával kapcsolatban, hiszen tudjuk, hogy az állampolgárok számára ez a gyakrabban eh, hogyan tudnak többet elérni. Az uniós állampolgárság az Európai Unió egyik központi alapeleme. Jelentésünkben több ilyen témára próbáltunk kitérni, az európai állampolgársági jogok, a közös értékek, a részvétel az Európai Unió demokratikus életében, illetve <clears throat> az emberek életének egyszerűsítés, és végül nem utolsó sorban a esélyegyenlőség nagyobb mértékű garantálása, illetve a biztonság előmozdítása. Említette, teljes joggal, hogy az embereknek tisztában kell lenniük a jogokkal. Az állampolgárságról szóló jelentésünkben alapvetően pont ezt céloztuk. Egy olyan felvilágosító kampányt kívánok indítani, amely az állampolgársági jogokkal foglalkozik, különös tekintettel a szavazati jogok, illetve a konzuli védelemhez való jog témájában. Ami a konzulátusi vagy konzuli védelmet illeti, a véleménytervezetben is utalnak erre, egy nyilvános konzultációt kívánunk a sürgősségi úti okmányok témájában indítani. Az elkövetkezendő hetekben el kellene, hogy induljon ez a és végül, de nem utolsó sorban az LMBT közösség jogainak a javítása. Remélem, hogy ezekben a fellépéseinkben számíthatunk az önök segítségére, és ennyit szerettem volna elmondani. Köszönjük. Sógor úr, zárásképpen szeretne valamit elmondani? Úgy látom, hogy nem folytattuk önbe a szót. Köszönöm. A módosító benyitásának határideje szeptember 15-e, azaz jövő hét eh, péntek. Gyorsan haladunk a következő témában, a roma kérdésben 15-30-kor kellett volna kezdenünk. Eh, Soraya Post eh, jelen, még nincs jelen, addig nincs más lehetőségünk, mint a 15.30-ig egy rövid kávészünetet rendelek. Colleagues, if you would like to take your seats again, we can begin. Kollégáim, kérem, hogy mindenki foglaljon helyet. Megérkezett a jelentéstevő, úgyhogy aki szeretne részt venni ennek a témának a megvitatásában, az foglaljon helyet. Négyes napi rendi pont következik. Nagyon fontos alapjogi témáról van szó, a romák uniós integrációjának alapvető jogokkal kapcsolatos vonatkozásáról, a cigány ellenességről. Az elmúlt ülésünkön mutatta be még a nyári szünet előtt szórája ezt a jelentést. 252 módosítót adtak be a szakbizottsági tagok a jelentéshez, és most ezeknek a megvitatása fog következni. Kérem Szoraját, hogy mutassa be a módosítókat, mielőtt aztán az árnyék előadóknak, illetve a többi szakbizottsági tagnak megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd mondjam először is, azt nagyon örülök neki, hogy elkezdődött az új új munkaciklus. Örülök neki, hogy találkozhatunk egymással, és annak is örülök, hogy ilyen sok kollégám foglalkozott a jelentéssel, és ebből aztán 252 módosító született, nem csak a Libéből, hanem Málin Björktől például a a Nőjogi Bizottságból is nyújtott bemódosítókat a jelentéshez. A legtöbb módosító megmutatja, hogy mindenki tisztában van azzal, amikor a cigány ellenességet tárgyaljuk, akkor nem kerülhetjük el a szegénység és a szociális kirekesztettség kérdését sem. És a cigányok körében tapasztalt gyűlöletbeszéd, diszkrimináció, bűnöz, bűnözés és egyéb oka, gyökeri oka a cigány ellenesség, és aztán ez itt rá kihatással van a romák médiabeli ábrázolásához és egyéb jelenségekhez. Amíg ezeket nem kezeljük, ezeket a problémákat, addig nem fog javulni a tagállamokban a cigányok helyzete. Amíg jogszabályokat nem alkotunk annak érdekében, hogy befogadó, pozitív módon bánjunk velük. A néhány módosító az én szövegemhez hasonló, kicsit kevésbé a megfogalmazott módosító. Én szándékosan használtam ilyen szigorú, erős megfogalmazást, hiszen az európai polgárokról, európai polgárokról van szó, akik ellen 800 éve folyik a diszkrimináció. Ez a, ez a helyzet, és ezért úgy gondolom, hogy mi az Európai Parlament tagjaiként most nagyon határozottan fel kell lépnünk ez ellen. Néhány módosító a romák kriminalizációját és radikalizációját említi. Úgy gondolom, hogy Libe szakbizottság tagokként a általánosító megállapításokkal nem élhetünk. Aztán vannak olyanok, akik azt állítják, hogy a romák nem akarnak iskolába járni, és nem akarnak dolgozni. Tudják, én senkiben nem találkoztam, akik nem akarta, hogy a gyermekének megfelelő kilátásokkal bíró jövőt adjon, ezért nagyon fontos, hogy a romákat is ugyanúgy kezeljük, mint bármely más állampolgárt és szülőt. Ebben a szellemben szeretném tovább folytatni az együttműködést az árnyék előadókkal, és kialakítani a kompromisszumos módosítókat. Az első találkozunk csütörtökön lesz, majd a következő pedig a Strasburgi héten. A Libében majd szeptember 28-án fogunk szavazni a jelentés elfogadásáról, és a jelentés majd az októberi vagy novemberi plenáris ülésen kerül megtárgyalásra. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Szoraja. Az árnyék eladók sorában először elvileg Csáki úr szólt volna. Sogor úr fog szólni Csáki úr nevében. Tessék meg a szót. Mr. Köszönöm szépen. Csáki úr nem tudott eljönni, úgyhogy megkérte, hogy olvassam el. Az egy, eddigi együttműködést fontosnak tartom a jelentést, mert ahogy azt már a júliusi vitában is elmondtam, vitathatatlan, hogy máig jelen van társadalmainkban egy cigány ellenesség, amelynek különböző formái megnehezítik a romák életét. Számos módosító indítványt adtam be, mert a téma nagyon komplex, és több oldalról kell megfogni. Több olyan javaslatot tettem, amely szerintem segítheti a romák előrelépését és a cigány ellenesség felszámolását. Továbbá azt is fontosnak tartottam, hogy ne csak a problémákról beszéljünk, hanem szóljunk azokról a pozitív fejleményekről, előrelépésekről is, amelyek a roma témában eddig létrejöttek. Várom a képviselőtársakra az együttműködést, és bízom benne, hogy a hónap végén egy mindenki számára elfogadható szöveg kerül majd elfogadásra. That's it. Thank you. Köszönöm, Sógor úr. Nem minden árnyék előadó van jelen, most az ALDE árnyék előadója, Cecilia Wikström asszony következik, tessék. Köszönöm szépen, köszönöm az előadó asszonynak és munkatársainak ezt a lelkesedést, amelyel a szöveget összeállították tényeken alapuló szövegről van szó, és nagyon szoros együttműködésben dolgoztak ki a szöveget előadó asszony különböző civil szervezetekkel, és valóban lehetőség van arra, hogy ez a szöveg egy hozzáállásváltozást e, eredményezzen az alapvető jogokról szóló vitában, abban a vitában, amely egy nagyon nagy számú közösségről, egy európai kisebbségről szól. Szoraja már nagyon, az munka nagyon korai szakaszában megkeresett engem. Az volt a célja, hogy igen ambiciózus szöveget alkosson, mivel maga a téma is rendkívül fontos. A szoros együttműködés eredményeképpen a legtöbb módosítót együtt dolgoztuk ki, és ennek én nagyon örülök. Mint ahogy mindenki tudja, az alapjogok nem jobboldali vagy baloldali kérdésként kezelendők, hanem emberi kérdésként, és ez az az egyik téma, amelynek segítségével a politikai frakciókon átívelő hidakat verhetünk. Az alapvető jogokat a roma közösség kapcsán nem valósítottuk meg megfelelőképpen, nem felelünk meg a kötelezettségünknek. Ezért is igen nagy tisztelettel tartozunk Szorajának, és ki kell hangsúlyoznunk, hogy mennyire nagy, nehéz és kiváló munkát végzett, és azt is, hogy mennyire itt van az ideje annak, hogy most a romákkal kapcsolatban egy egész más eh, nézőpontot, megközelítést alakítsunk ki Európa szerte. Várom az együttműködést, a további párbeszédet a frakciók között, és még egyszer felhívnám a figyelmet arra, hogy egy igen erős koalíciót kell kialakítanunk házon belül ebben az alapjogi témában. Itt az ideje, elnök úr, arra, hogy kiavít, arra, a, itt az ideje, hogy kiavítsuk mindazt a rengeteg hibát, amit eddig vétettünk, és a jövőre nézve egy sokkal jobb e, utat szabjunk ki magunk előtt. Mindenkinek köszönöm, és elsősorban Szorájának köszönöm a jelentésem végzett munkát. Köszönöm szépen, a GUE nevében Álbi asszony szó. Gracias. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani ezért a munkáért, amit Poszt asszony végzett a jelentéstervezeten. Nagyon fontos kiemelni annak a fontosságát, hogy az európai intézmények a cigányellenesség elleni harcban horizontális politikát folytassanak, és kifejezetten munkát végezenek ezzel a diszkriminációs formával szemben, ami az roma lakosság legalább felét érinti Európában. Különböző módosítókat nyújtottunk be közösen az előadóval, amely elítéli, amelyek elítélik a cigány ellenességet a diszkrimináció és a rasszizmus alapján. nem csak arról van szó, hogy a roma származásúakat nem vonják be az európai politikák alkalmazásába, hanem a gyűlöletbeszéd is gyakran megjelenik, és az ellen is fel szeretnénk lépni. A diszkrimináció elleni harcban minden területet le kell fedni, nem elég jó indulatú kijelentéseket tenni, miközben támogatjuk a megszorítási politikákat, amelyek a civil szervezeteket és azokat a szerveket, amelyek a diszkrimináció ellen küzdenek, megfogyják és elzerjék a pénzforrásoktól. nem érdemes eh, nagy kijelentéseket tenni, ha közben eh, olyan országok eh, kapnak támogatást, amelyek diszkriminációt alkalmaznak, üdvözlik, üldözik a romákat. Nem szabad, hogy ilyen országok geopolitikai kedvezményeket kapjanak az Európai Uniótól. Ingyenes közszolgáltatásokra van szükség, hogy fel tudjuk számolni az egyenlőtlenségeket az oktatás vagy éppen a lakhatás területén. Hogyha a cigány ellenesség elleni harcra célzott támogatásokat fordítunk, ez valóban a cigány személyek érdekeit kell, hogy szolgálja. Természetesen tudjuk, hogy folytatni kell a munkát, intézményes szinten is, de elsősorban a romák szervezeteivel közösen, a civil szervezetekkel közösen, hogy fel tudjunk lépni a gyűlölettel szemben, és ezt hatékonyan tudjuk megtenni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most eh, Bodo Velero a zöldek nevében. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy Szorájának köszönetet mondok, hiszen nagyon ambiciózus munkát végzett a véleménye. És azt is köszönöm, hogy ennyire sok mindenre kiterjedt, és minket is bevont a munkájába. Véleményt mondhattunk már a munka kezdeti szakaszában. Köszönöm ezt Szorajának, és valóban sokkal erőteljesebb megfogalmazásokra van szükség ebben a véleményben. Ez nagyon fontos, mert a romák másodrangú állampolgárok társadalmainkban hosszú évek óta, évtizedek óta, és ezt nem szabad megengedni. Az EU állampolgárok szabad mozgása megkérdőjeleződik manapság több EU tagállamban. Persze nem a mi szabad mozgásunkról van szó, azokéról, akik mondjuk külföldön dolgoznak expatként, hanem például, hogy a romák más országba költözzenek. Nagyon sok munka folyik a romákkal kapcsolatosan a különböző országokban, de nem nagyon tudjuk elérni a probléma gyökereit. Nem az okokat keressük, miért jönnek romák például koldusnak egy-egy országba, sokan azt gondolják, hogy elég betiltani a koldulást, ez a jó megoldás. Nem ez a jó megoldás, hanem az okokat kell feltárni. Miért van az, hogy arra kényszerülnek a, az emberek, hogy a családjuk a gyerekeiket hátrahagyva más országba költözzenek. Gondolom mindenki inkább a saját hazájában dolgozna, hogyha választhatna ilyet, mint hogy másik országban kolduljon. Ott van az emberi jogok egyezménye, illetve az alapjogi dokumentumaink, viszont mindezek ellenére, ezen dokumentumok ellenére, és a kisebbségek jogainak megerősítése ellenére nincsen arra módunk, hogy büntessük azokat az országokat, amelyek nem tartják be az emberi jogokat. E felé kellene elmozdulnunk, jobb jogszabályokra van szükség, hogy ezek alapján fel tudjunk lépni az emberi jogokat megsértő országokkal szemben. Nem csak romákról van szó, egyik területen sincsenek meg ezek a módszerek, ezek az eszközök, hogy nyomást tudjunk gyakorolni az érintett országokra. Nem elég csak jogszabályokat alkotni, Nagyon sok tennivalónk van a közvéleményformálása területén is. Erről nagyon határozottan ír ez a vélemény, erre büszke vagyok, ezen én is dolgoztam. Szorája módosítói közül én is sokat jegyeztem, illetve aláírtam. Végső soron ez egy nagyon erőteljes szöveg lett, és erre büszke vagyok. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm a felszólalásokat. A bizottság stratégiai központi szerepet játszik ebben a témában. Majd még mielőtt Szorájának visszaadom a szót, a bizottság véleményét is meghallgatjuk. Simic úr, tessék. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a szót. Die rapporteur, Mrs. Post, for this uh, excellent report. Köszönöm szépen Prostasszonynak ezt a kiváló jelentést, nem csak, hogy részletesen kidolgozta, hanem nagyon határozott állásfoglalást fogalmaz meg. A bizottság számára is nagyon fontos, hogy az Európai Parlament határozottan állást foglaljon, és megvallja, hogy mi is az álláspontja az Európai Unióban élő romákkal kapcsolatosan. Az Európai Bizottság nagyra értékeli a benyújtott módosítókat, és ráadásul lenyűgöző, hogy 252 módosítót nyújtottak be, mindegyiknek szinte az a célja, hogy megerősítsék eh, posztasszony üzenetét. Még azt szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon időszerű ez a jelentés. Az Európai Parlament kérésére az Európai Bizottság 2011-ben készített egy keretdokumentumot a romák integrációjára nézve, és most ideje előre tekintenünk, hogy mi fog 2020 után történni, és az Európai Parlament pozíciója nagyon fontos ebben, és az is, hogy ezt leszögezi. Ebben a tekintetben osztozunk az ön véleményében teljes mértékben. Több módosítót benyújtott elmondtak az árnyék előadók, ezekkel is nagyrészt egyetértünk. Nagyjából ugyanolyan véleményt vagy irányt fogalmaznak meg, esetleg más-más szóhasználattal. Valóban 800 évnyi diszkrimináció cigány ellenesség felszámolása a célunk. És mondjuk 5-6 éve történnek közös erőfeszítések az Európai Unió szintjén ennek felszámolására az útnak az elején járunk még. A jelentésben is nagyon fontos, hogy nagyon jó az egyensúly az eredeti, a gyökér okok azonosítása, illetve a szociális napirend meghatározása között, az előremutató út meghatározása között olyan egyensúlyra van szükség, hogy elég erős legyen a szó, és ne legyünk, de ne legyünk nagyon túl becsvágyóak, mert én azért azt gondolom, hogy az irány jó, bár egy kicsit lassan haladunk, ezt el kell ismerni. Ami a személyek szabad mozgását illeti, ez lényeges kérdés. Valóban egyértelmű, az Európai Unió minden állampolgárának joga van a, mozgás, a szabad mozgás jogának gyakorlásához. A 124-es módosító, és illetve a 135-ös Bilt asszony részéről Svédországból nagyon lényeges, mert kifejti ezeket a jogokat, és leszögezi, hogy ezekből nem lehet engedményt tenni, hanem a tagállamoknak az a feladata, hogy kiadja a szükséges személyazonossági igazolványokat, stb. Uh, give the uh, impression that these uh, rights are, uh, rights are uh, violated. És le kell szögezni, hogy hogy uh, szegik meg ezeket a jogokat. Post that in some wordings the Commission would also a bizottság kicsit óvatosabban fogalmazna bizonyos pontokon. Szerintünk nem kellene roma bűnözésre, cigány bűnözésre hivatkozni a szövegben, nem szerencsés. Ez inkább szóhasználat kérdése. Szerintem ilyen szempontból is át kellene tekinteni a szöveget, ilyen formaságok szempontjából. Ennyi rövid visszajelzésem volna, és nagyon kíváncsian várom a végleges, egységes változatot, amely tartalmazza a módosítókat is, remélhetőleg ezek kompromisszumos módosítók lesznek, és egyensúlyt jelentenek majd a szociális befogadás és a cigány ellenesség között. Ha lesz egy ilyen jelentés, készül, akkor felszólítja majd elég határozottan a parlamentet és a cselekvésre, illetve az értékelésre, és akkor azt gondolom, hogy a 2020 utáni időszakra meglehetősen alaposan felkészültünk. Köszönöm szépen a munkát. A bizottság mindig áll a rendelkezésükre. Köszönöm. Köszönjük ezt a nagyon pozitív hangulatú hozzászólást. Soraya Postnak adom vissza a szót. Először is szeretnék köszönetet mondani minden árnyékelőadóknak, hogy odafigyelnek erre az egyébként igen fontos témára. Azt hiszem joggal mondhatjuk el, hogy 252 módosító érkezett. Az elmúlt 20 évben nem kevés munkát végeztünk ezen a téren, de a Libe Bizottságnak annyi más dolga van, hogy elsikkad ez a kérdés. 20 évvel ezelőtt ez volt a legfontosabb diszkrimináció ellenes téma, ezért köszönöm mindenkinek, hogy oda figyelnek erre a kérdésre. Jó mutatja ezt az, hogy ennyi ilyen nagy számú módosító indítvány érkezett, most pedig visszaadom a szót Szorájának, hogy zárszóra. Köszönöm szépen, Claude, köszönöm kollégák, Köszönöm az Európai Bizottság részéről is a Digi Justice képviseletében, amit elmondott az ember. Valóban én is megpróbálok egyensúlyra törekedni. mert hát minden, mindennel összefügg a társadalmi kirekesztés, a szegénység és így tovább. Ezek mind-mind összefüggő kérdések, ezért kell kiegyensúlyozott jelentést készíteni. De köszönöm a az előadó kollégáknak is fontosnak tartom én is, hogy átláthatók legyünk. Ahogy a Cecilia elmondta, ez nem egy bal-jobb pártpolitikai kérdés, nincs színe ennek a kérdésnek. Azt hiszem, hogy ez világos, bár néha ugye vannak azért eh, ebben a parlamentben is olyan politikusok, akiket eh, eh, nyugodtan nevezhetünk fasisztának. Most tőlük eltekintve ez nem egy pártpolitikai kérdés. 2017-et írunk, és hát egy magára valamit is adó politikus nem lehet büszke arra, hogy mi mindig nem oldottuk ezt a problémát meg. Azzal a tudattal, hogyan éljek, aludjak, hogyan nyugodhat meg a lelkismeretem, amikor ennyi ember Európában ilyen körülmények között él, roma gyerekek nem tudnak iskolába járni, nincs ruhájuk, nem kapnak rendesen enni, és így tovább, és így tovább ez szerintem 2017-ben elfogadhatatlan, valamit tennünk kell, és hát ez a jelentés, ez jó kiinduló alap lehet. Nagyon remélem, hogy a módosítókkal és a kompromisszumokkal nem veszítjük el a jelentés legfontosabb részét, eszenciáját. Ennyit szeretném volna elmondani. Köszönöm. Köszönjük mi is. Szeptember 28-án fogunk szavazni e témában. Köszönjük szépen. Az ötös rendi fonttal folytatjuk. Az EU-Afrika stratégia, a fejlesztés, a megerősítése. Egy véleménytervezet készült a Fejlesztéspolitikai Bizottság jelentését véleményezve. Cecil Kienge az előadója ennek a témának. Oh, most hallottam, most mondják nekem, hogy bár itt van az előadónk, Kienge asszony, de az árnyék előadók és az Európai Bizottság nem képviseltet. Metzola asszony itt van. Bizottság még nincs itt? Hát elkezdhetjük attól, nem? Tehát, ahogy azt említettem, június 29-én került sor az első eszmecserére az Európai Bizottsággal és a Külszolgálattal arról, hogy új megújított partnerségre van szükségünk Afrikára, és a két szervezet együtt adott ki egy közleményt ezzel a kapcsolatban, főként a migrációs a mobilitás kezeléseiről szólt ez. A hajóton Kienga asszony is elsősorban ezekkel a kérdésekkel foglalkozott. Július 12-én került sor az első árnyékelődő ülésre. Cecil Kiengit hallgatjuk most meg, aztán az árnyékelődókat és bárki mást legalább a néppárt képviselteti már magát, a bizottság pedig, ha minden igaz úton van. Elsőként tehát halljuk az előadónkat, parancsoljon. Kiengasszony, Cecil. Grazie Claude, grazie Presidente. Il progetto di parere si focalizza... Köszönöm szépen, elnök úr. A véleménytervezet a migráció és a mobilitás kezeléséről szól. Nagyon fontos gazdasági és társadalmi szempontból, valamint biztonsági szempontból is, Afrika és Európa stabilitása szempontjából is az európai, az, az el, elmúlt néhány hónapban nem volt olyan nehéz a helyzet, de akkor is nagyon sok olyan ember volt, Afri- aki Afrikából Európába jött és menekült, menedékjogot kért intézmények, helyi testületek, országos testületek, a civil szervezetek, a diaszpóra mind bevonandó abba a kérdésbe, hogy végül is hogy kezdjük el kezelni ezt a jelenséget, és főleg ennek a jelenségnek a gyökerét, hogy ezt a, azt, ami elindítja ezeket a hatalmas tömegeket el kell ismernünk ezeknek az embereknek a jogait és szabadságjogait. Ezek az emberek háború, üldöztetés, szegénység el, elől menekülnek, segítenünk kell nekik a ö, céljuk elérésében, aktívabban kell felépnünk az embercsempészek ellen, és az, az ellen az embercsempész, embercsempészek finanszírozási csatornái ellen. Legális csatornákat kell teremtenünk az Afrikából az Európai Unió felé, hiszen mind a két kontinensnek közös érdeke és közös felelőssége a migrációs hullámok kezelése hogyha a fejlődésnek új lendületet akarunk adni, akkor el kell ismernünk, hogyha ezeket a e, mobilitás és migrációs folyamatokat megfelelőképpen kezeljük, akkor ezek végső soron gazdagíthatják mind a két kontinens társadalmait, e, és erősítetik a demokráciát, a e, jó kormányzást és a jogállamiság elvét. Köszönöm szépen, várom az együttműködést. Thank you. And I should mention there's no better person to be doing this because... Azt hiszem, hogy eh, Kieng asszonynál eh, rátermettebbet nem is ráhatunk volna erre, hiszen Afrika témában nagyon aktív volt az elmúlt évek során. Tehát akkor folytassuk most az elnék előadókkal. Dati asszony helyét Metzola asszony próbálja átvenni. Replacing Rashida Dati, who could not be with us. Rashida Dati nem tudott ma itt lenni, ezért megpróbálok én beszélni nevében, aki egyébként készíteni Kienge asszonynak ezt a véleménytervezetet ahhoz, hogy következetes legyen a szöveg. Megállapodtak az első ülésen, hogy a konkrét kompetenciáinkra koncentrálunk. Kienge asszony a migráció szerepével az EU-Afrika stratégiában foglalkozik elsősorban. Reméljük, hogy erre koncentrál majd a vélemény. Újra elmondjuk, hogy ebben a jelentésben fenntartható megoldást nem találhatunk a migrációs válságra az afrikai kontinens bevonása nélkül. Az e- afrikai országokkal folytatott együttműködésünket meg kell erősíteni, például a visszafogadási vagy toloncegyezmények e, teljes tiszteletben tartásával, megbízható partnerséget kell építeni ezekkel az országokkal, amely mindkét kontinens állampolgári számára új lehetőséget rejt. Dati asszony szerint hiányzik még egy dolog a véleménytervezetből, mi szerinti is a terrorizmus elleni harc terén folytatott együttműködés nagyobb mértékben meg kell, hogy jelenjen ebben a szövegben, mert a terrorizmus nem csak fontos oka a migrációnak, eh, hanem akadálya is annak, hogy a növekedés beinduljon Afrikában, illetve az állampolgárnak biztonságát garantáljuk. Azt tagadhatatlan, hogy a fejlődés, a fejlesztéspolitika békével, a stabil demokráciával és a fiatalok esélyegyenlőségével szorosan összefügg. A terrorista szervezetek destabilizálnak olyan országokat, amik már amúgy is nehéz helyzetben voltak. A Boko Haram és hasonló csoportok a munkánkat tönkreteszik. A terrorizmus egy olyan globális jelenség, ami Európára és Afrikára egyaránt veszélyt jelent. Ezért ebben a jelentésben szeretné Dati asszony, hogy egyértelműen beszéljünk arról, hogy az adatcsere és a szoros együttműködés a terrorizmus elleni haza milyen fontos. A terrorizmus finanszírozása elleni harc is kulcsfontosságú kell, hogy legyen az együttműködésben. Erre vonatkozó módosítókat fog Dati asszony beírni, és nagyon reméli, hogy a Kienge asszonynal és a többi adóval az elkövetkező hetekben esély lesz még egyeztetni. Köszönjük szépen. A zöldek nevében fog... Köszönöm szépen, én is megköszönöm Szeszélnek ezt a kiváló dokumentumot, eh, legnagyobb részével egyet is értek. van még néhány napunk a módosítók kidolgozására. Én úgy gondolom, egy valamit nagyon fontos lenne belefoglalni, mégpedig azt, hogy a harmadik országoknak nyújtott segítségnek nem tehetjük feltételévé azt, hogy különböző felső határértékeket vagy korlátozásokat szabjanak a migráció előtt. A klímaváltozás nem mindig közvetlenül okozója a természeti katasztrófáknak, nem mindig fejeződik ki bennük. Például előfordulhat, hogy egy hosszabb távú asszály az, ami az embereket arra kényszeríti, hogy elhagyják lakóhelyüket, szántóföldjeiket, és először egy városba vándoroljanak, aztán pedig elvándoroljanak lakóhelyükről. Úgyhogy a klímaváltozásról magáról is kell, hogy szó essen a dokumentumban, nem csak természeti katasztrofák formájában. Ezen kívül a legális migráció kérdése is fontos. Nem csak azoknak az embereknek kellene ezt a lehetőséget biztosítani, akik magasabb szintű végzettséggel rendelkeznek, vagy menekülnek valamiféle konfliktus előtt, hanem olyan alacsonyabban képzett emberek számára is, akik családjuk ellátása céljából menekülnek, hiszen ha nincs legális csatorna számukra, akkor is valahogy a követközi tengeren keresztül át fognak jutni illegális utakon. Ezért nagyon fontos, hogy legyenek ö, legális utak, valamint az a lehetőség is rendkívül fontos, hogy a migránsok minél könnyebben tudjanak családjuk, családjuknak hazaküldeni pénzt. Ez javul ugyan, de akiknek nincsen személyazonosságot igazoló dokumentumok azoknak még mindig nagyon nehéz Nagyon sok fiatal emberről van szó, sok fiatal ember él Afrikában, gyakorlatilag ez az egyetlen kontinens, amely nem, nincs előregedőben. Többek között azért, mert az AIDS járvány csökkenőben van, valamint a konfliktusok miatt. És ezért azt látjuk, hogy nagyon fiatalok ott a populációk, nagyon nagy kihívásokkal küzdenek. Ezt sem szabad elfelejtenünk. Az afrikai vezetők folyamatosan azt mondják, hogy szeretnének a fiatalokkal együttműködni, és ezért a fiatalok ügyét sem szabad kifelejteni ebből a véleményből. Elnök, köszönöm szépen, Van Orden úr szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Az EU-Afrika stratégiáról van szó, ugye? Elnézést kérek, hogy meg kell kérdezzem. Elnök, igen, igen, tudom, hogy éppen most érkezett a külügyi bizottság üléséről. Igen, mondja Fán Orden úr, akkor igazából Winston úr nevében kell, hogy szóljak, aki árnyékelő adója ennek a véleménynek, és aki sajnos nem tudott ma eljönni, ezért elnézést is kér. Tehát véleményről van ugyan szó, de megnéztem az eredeti jelentést is, és egy olyan sok, egy, egy sor olyan területről szól, amely szakbizottságunk kompetenciája alá tartozik. Például a parlament írt már egy jelentést a békefenntartó műveletekről múlt júniusban, ez is Afrikáról szólt. Én úgy gondolom, hogy ez eredet jelentésben megérdemelne ez is egy preambulum bekezdés, mivel a mi bizottságunk szempontjából ez egy fontos gondolat és akkor annak a jelentésnek az egyik fontos következtetése az volt, hogy az akkori finanszírozási programok nem voltak megfelelőek, és, egy, eh, és az afrikai békeeszközt, békefenntartó eszközt azért kéne erősítenünk, hogy az afrikaiak maguk is jobban hozzá tudjanak járulni a békefenntartáshoz. Ez volt az egyik megjegyzésem. A másik pont, amit még eh, meg kellene említenünk, ez a, eh, az aknák kérdése. Mm, nyilván mindenki tudja, hogy a, az aknák milyen hatalmas hatással vannak Afrika fejlődésére, Afrika biztonságára, gazdasági helyzetére. Ezért úgy gondolom, hogy az aknák, a taposó aknák helyzetét is, illetve kérdését is be kellene vennünk a véleménybe. A korrupció némeképpen megjelenik, mind a két kontinensen folyó korrupcióról van egy kis szó, de azért már elnézést kérek, azért Afrikában és az Európában előforduló korrupciót nem nagyon lehet egy lapon említeni tudjuk, hogy nagyon sok afrikai országban, nem mindegyikben, de nagyon sok országban egyszerűen, egy, egyszerűen a nemzeti eszközök kifosztásáról, lerablásáról van szó, és ez az egyik nagyon fontos tényező abban, hogy ezek az országok elszegényednek. Aztán van még egy nagyon fontos hajtóerő, amely nincs benne a szövegben. Ugye a népesség, a népesség növekedés az benne van, de gyakorlatilag robbanásszerűen növekszik a népesség. Mi pedig még mindig egy kicsit vonakodunk attól, hogy a családtervezést megemlítsük, már pedig ez szintén hozzájárulna a helyzet javításához. Aztán a legnagyobb kérdés az természetesen a migráció teljes kérdése. Tudom, hogy mennyire érzékeny ez a kérdés, tudom, hogy mennyire eltér a kollégák véleménye pontosan ebben a kérdésben. Beszélhetünk arról, hogy mi hajtja a migrációt, erről van is szó a szövegben, de úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban kicsit realisztikusabban, kicsit határozottabban kellene fogalmaznunk. Nyilván az kell, hogy legyen a célunk, hogy jelentősen csökkentsük, vagy akár még meg is állítsuk ezt a, az ellenőrizetlen tömeges migrációt, amely Afrikából Európába folyik. Ez kell, hogy legyen az egyetlen célunk, és nem, e, ez, ennek semmiféle nyomát nem látom a szövegben. Hogyha megnézem az eredeti jelentést, akkor azt látom, hogy a migrációról vannak fej, fejezetek, de ezek nagyon gyengén fogalmaznak, egyáltalán nem elég ségesek ezek véleményünk szerint, véleményem szerint az együttműködés rendszeresítésére és megerősítésére mennek ezek ki. Sokkal több konkrét ötletre és kérésre van itt szükség. Elképesztő, hogy egy sor európai ország vezetői, Franciaország, Németország, Spanyolország vezetői, és az Európai Unió ö, ö, külügyi képviselője találkozott Párizsban, és a hotspotokkal kapcsolatban néhány elindították az ügyet, néhány afrikai országban ezt elkezdték, és így próbálják kezelni a migrációs folyamatokat, illetve a határbiztonságot és a határellenőrzést. Hát Nyilván mindenki tudna jelentést írni arról, hogy mennyire jó minden, és hogy mindenkinek segítünk, aki erre rászorul, de ez nem vezet sehová. Úgyhogy elnök úr, bár ezzel valóban, valószínűleg senki nem ért egyet majd, de én úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan hiányosság van ebben a jelentésben, amelyet sürgősen pótolnunk kellene. Elnök, Köszönöm szépen a biztos úrnak, mindjárt a biztos, bizottság képviselőjének, mindjárt átadom a szót, de ugye elmondta, hogy Kienge asszony, elmondanám, hogy Kienge asszony szövegének és a mi szakbizottságunknak és a véleménynek a központjába a migráció kezelése áll, és egy sor do, olyan más dolog, amelyet ön említett, a külügyi szolgálat kompetenciája alá tartozik de majd kiengel asszony ezt biztos részletesebben kifejti. Mielőtt a bizottság képviselőnek megadnám a szót, még Birgit Szippelnek is megadnám a szót, bár most éppen beszélget valakivel. Köszönöm szépen. Nem tudtam, hogy már lezárta a felszólók listáját, és nekem is lett volna még megjegyzésem ehhez a nagyon fontos véleményhez, illetve a libéhez tartozó témakörökhöz. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy nagyon nagy vitát tartottunk múlt héten egyik tagállamunkról, és a különböző frakcióból felszólaló sok képviselő aláhúzta azt, hogy közös értékeink a demokrácia és a jogállamiság Európai Uniónk alapját kell, hogy képezzék, és ezért nagyon fontos, hogy ezeket az értékeket az Európai Unión belül is megvédjük. De hogy ezt a jelentést nézem, úgy gondolom, hogy az is fontos, hogy a harmadik országokkal folytatott együttműködés során is mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a békét, a demokráciát és a jogállamiságokat ott a harmadik országokban is erősítsük. <clears throat> mivel, hogyha nem tesszük ezt meg, és hagyjuk, hogy a háború, a diktátorok, a korrupció elharapozzon, akkor annak egyik hatása pontosan az lesz, hogy a migráció mértéke megint nő, és azzal majd nekünk kell megküzdenünk. Másik aspektus a migrációnak egy DEVE szakbizottság által írt jelentés, ez pedig a szegénység és a kilátástalanság. Hiszen, hogyha valaki nem látja semmi esélyt annak, hogy az élete bármikor jobb lehet, akkor elhagyja az országot. És ez olyan tapasztalat, amely az európai országokban igen ismert volt az elmúlt évszázadok alatt. Most az afrikai országokban is megjelent, ezért azt is kell biztosítanunk, hogy meglegyenek a megfelelő koherens politikák ezen a területen. Mert egy dolog az, hogy fejlesztési segélyről beszélünk, pénzt költünk arra, hogy ezekben az adott harmadik országokban mindenféle fejlődési tendenciákat finanszírozzunk a szegénység csökkentésére, de azt is tudnunk kell, illetve azt is biztosítanunk kell, hogy ezek a támogatások más politikák miatt ne szenvedjenek át, mert ugye a kereskedelmi, halászat és egyéb politikáink pedig pont ennek, ez, ezzel ellenkező következményekkel járhatnak. Tehát a fejlesztésről ne csak a migráció szempontjából beszéljünk, hanem gondoljuk át, gondoljunk át minden más politikát a harmadik országokkal kapcsolatban, vitt minden más témakört annak érdekében, hogy ezeket összehangoljuk, és a szükséges változtatásokat megtehessük. Mivel ez nem csak és nem csak magunknak kell mindent megtennünk ezekért a változtatásokért, hanem a nemzetközi partnereinket is meg kell győznünk erről, illetve be kell vonnunk mindebbe a munkába a harmadik országok állampolgárait is. Köszönöm szépen, Mari Krisztin. Most érkezett de mivel a GUE árnyékeladója jön, meg tudom adni a szót, hogyha szeretné, bár még csak éppen becsökkent ide, de bizonyára el tudja mondani, hogy mit gondol. Tényleg csak villámgyorsan, elnézést szeszív, de Genfben az emberi tanácsülésre nem sokára sor kerül, ezért az Európai Unió külön megbizottját hallgattuk meg a másik bizottságomban. Először is szeretnék köszönetet mondani Cecilnek a munkáért. A végét hallottam annak, amit Birgit mondott. És hát ezzel kapcsolatban van is rögtön egy megjegyzésem, mi szerint a kölcsönös érdekeket kell szem előtt tartani. Én egyértelműen amellett vagyok, hogy az afrikai partnerekkel folytassunk párbeszédet, de talán finomítani kellene a dolgokon, tehát vegyük figyelembe a valós helyzetet az érintett országokban, gondolok itt arra, hogy egyes érintett országokban az emberi jogok helyzete hogyan alakul. Hiszen most egy kicsit az a benyomás alakul ki az embernek, hogy az európaiakat érdeklő dolgok mindennél fontosabbak ezen párbeszédben. A gazdasági szempontból a partnerségi, gazdasági partnerségi megállapodások életbelépésével Nekem a gazdasági partnerség elnevezés sem tetszik már Afrika kapcsán, hiszen ez mintha azt jelentené, hogy egyenlő felek közötti megállapodásról lenne szó, miközben Afrika és Európa esetében nyilván nem erről van szó. Persze tudjuk, hogy mi forog itt kockán, de hát nem lehet teljesen figyelmen kívül hagyni a valós helyzetet. A már a migrációs kérdéshez érünk, akkor el kell mondanom, hogy az európai érdekek, amelyeket érdemes lenne végig gondolni, hiszen nem mindig az európai érdekeket védik az állam és kormányfők. Et en tenant compte là aussi des situations, euh, des situations réelles, euh, és hát harmadjára mondom, hogy a valós helyzet vételével eh, kellene eljárnunk. Éppen ezért fogok eh, módosító indítványokat benyújtani. Igen, az afrikai államokkal partnerség viszont kell építeni, ez roppant fontos a jövő szempontjából, de csak azon feltétellel, hogy az Európai Unió azt a szerepet játsza, amit kellene neki, azaz a neokolonista új gyarmatosító érdekek helyett az európai és az afrikai emberek jövőjét kellene szem előtt tartani, hiszen ez az, ami itt kockán forog a mai helyzet alapján azt kell figyelni, hogy a jövőben mit tehetünk, hiszen ha nem így teszünk, akkor a jövő generációkat katasztrofális helyzetbe hozhatjuk. Köszönöm. Okay, thanks. So before I go back to the rapporteur, I know that... Még mielőtt a vélemény szerzőjéhez visszatérnék, tudom, hogy csak véleményről van szó, azért tudnunk kell, hogy ez egy nagyon lényeges téma, a partnerség Afrikával kapcsolatosan nagyon nagy kihívás, különösen ennek a részletes kidolgozása. A bizottság részéről nem tudom, hogy ki jött, egy kicsit elkésett, úgyhogy nem derült ki, hogy ki lesz ő pontosan. Kérem a bizottságot, hogy a migrációs partnersége kapcsolatosan kit küldte. Kérem, hogy röviden szóljon, mert utána szavaznunk kell. Én a külső én a külügyi szolgálat nevében szólok, én vagyok a témának a felelőse. A parlament proaktív hozzáállását nagyon is üdvözöljük. Nagyon jó, hogy a parlament részt vesz az a csúcs találkozó előkészítésében, hiszen ennek interparlamentáris dimenzió is nagyon lényeges. A véleménytervezet, amelyet Ponga úr készített, nagyon lényeges, most pedig ugye a Libe bizottság véleményével foglalkozunk, ami elsősorban a migrációt érinti. A csúcs találkozó fő témája a fiatalságba való beruházás, befektetés, de a migráció nagyon lényeges szempont lesz a béke, biztonság és egyéb ügyek mellett. A partnerség alapvető ügyeivel foglalkoznunk kell majd, szolidaritás és elszámoltathatóság, ezek azok az elvek, amelyek a valettai folyamatos és akciótervet is alátámasztják. Üdvözöljük azt a tényt, hogy hivatkoznak a migráció ösztönzőire, illetve a legfontosabb elődező okaira, az csempészet, emberkereskedelem elleni harcban is nagyon fontos lépéseket kell tenni. Végül, de nem utolsó sorban az szöveg felismeri az afrikai diaszpóra fontos szerepét, ellenvetéseket nem is nagyon tudok megfogalmazni a külügyi szolgált részéről. Többet nem tudok elmondani. Néhány nappal ezelőtt a főképviselő Macron elnök által szervezett rendezvényen vett részt. Az ő napi rendjének nagyon fontos része az Afrikai Unióval, illetve általában az afrikai kontinenssel való kapcsolattartás. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A bizottság majd szeretne külön szólni, nem kötelező, hiszen a külügyi szolgálat már megszólalt, és júniusban is volt már ezzel kapcsolatosan eszmecsere. Jó, Szofint fel, de erről a témáról szeretne szólni? Igen, csak nagyon röviden. Egy kicsit én is elkéstem elnézést, lehet, hogy egy kicsit hamarabb is kezdték. A lényeg, a partnerség eh, és a fejlesztési támogatások, stb. Ez mind nagyon szépen hangzik, de azért felvet néhány kérdőjelet. Például az elmúlt hetekben a sajtó többször beszámolt arról, hogy nagyon sok pénzt fizettek ki az úgynevezett 48-as brigádnak, ami gyakorlatilag egy bűnbanda, és olyan trend kezd kibontakozni, amikor ezek az úgynevezett partnerségek, és még ki tudja, miféle formáció felváltják a menedékügyi politikát és a bevándorlási politikát, és úgy látszik az Európai Parlament egyre elhanyagolhatóbb szerepet kap, vagy egyáltalán semmilyet. Ezért úgy gondolom, hogy szép dolog a partnerség, de ezeken túl kell lépnünk és túl kell mutatnunk, Ez egy kicsit olyan, mint azokat az auditok, amelyeket az elkötött pénzekkel kapcsolatosan szervezünk. Ha például 19 millió eurót szervezünk a libiai parti őrség kiképzésére, akkor engem nem érdekelne, hogy ki ellenőrzi, hogy hogy költik el ezt a pénzt. Tudjuk, hogy nagyon kevesen vannak, akik egyáltalán oda bemerik tenni a lábukat. A 48-as brigád története is ehhez kapcsolódik, hogy a külügyi szolgálat nem is mer oda menni erre a területre, ahol a 48-as brigád uralkodik. Tehát mire is költjük ezt a pénzt? Libiának elhajózunk több millió eurót, és érdekelne, hogy ezzel egyáltalán mi történik. Nem az az első alkalom, hogy ez történik. Kadafival Berlusconi jó barátunk már kötött megállapodást, és nem lett éppen zajos siker belőle. Nagyon, kev- nagyon sajnálatos, hogy ilyen kevesen vagyunk itt. Fontos ez a téma. Több milliárd eurót költenek olyas valamire, amiről sok ismeretünk igazából nincs is, hogy mi a hatása, vagy mit jelent az emberi jogok szempontjából, vagy mi történik a pénzzel. Talán jobban szolgálná az állampolgárainkat ez a több milliárd euró, mint hogyha végül a libiai sivatagban köt neki. Köszönöm, Sophie. A LIBE szempontjából valóban nem vagyunk sokan, de mondjuk, hogyha a parlament egészét nézzük, akkor tömött sorok vannak itt. Ennyi megjegyzés. Lehet, hogy ez csak egy vélemény, de nagyon lényeges, és még mielőtt Cecil Kiengének visszaadom a szót, emlékeztetnék mindenkit, hogy megindult egy folyamat, és Többször megemlítettük, hogy az Máli Afganisztánnal kapcsolatos döntéshozatal mennyire informálisan zajlott, és hogy mennyire az perifériára szorítják a parlamentet. Azért ez fontos leszögezni, és szeretném, hogyha a jegyzőkönyvben is szerepelne, mi ebben részt szeretnénk venni, ahogy Velorden úr is elmondta, megosz vannak itt is a vélemények, sokféle vélemény fogalmazódik meg, de nem nagyon tudjuk, tudunk ennek hangot adni. Itt Feldasszony, köszönöm, hogy emlékeztetett arra, hogy milyen hiányosságok vannak a tekintetben, hogy hogyan tudjuk hallatni a hangunkat. A vélemény elsősorban migrációval, mobilitási partnerségekkel foglalkozik. Valóban ez eufemizmus, Intefeld asszonynak igaza van, az részletekben van az ördög, és itt sok fogos kérdés merülhet még fel. Az előadó Afrikában nagyon sok tapasztalattal rendelkezik. Azt is nagyon kényesen kell, óvatosan kell méregelni, hogy mennyire legyünk kemények, és hogy hova összpontosítsuk a tüzet, és hogy hogyan tudunk tovább lépni ezen ügyben. A külügyi szolgálat, a bizottság foglalkozik már az ügyjel, és eh, a legutóbbi üléseken is látszott, hogy nagyon eh, gyorsan alakulnak, nagyon eh, gyorsan változik a helyzet. Szeszél, tudom, hogy nagy fába vágta a fejszét, hogyha ezekre a felvetésekre szeretne reagálni, vagy az irány szeretne még egy kicsit felvászolni, akkor most megadom a szót különösen a migrációs partnerségre való tekintettel. Köszönöm szépen, Claude. Először is szeretném megkér, megköszönni kollégáimnak a megjegyzéseiket. Igazság szerint nagyon sokat be tudok venni azok közül, gondolatok közül, amiket mondtak. Nagyon sok jó gondolatot tudok hasznosítani majd. Valaki megemlítette a realista hozzáállást, ez lenne a kiinduló pontom. Hát igazából az nem reális, ha azt gondoljuk, hogy meg tudjuk állítani ezt a strukturális történelmi jelenséget bármilyen módon. Ezért nagyon fontos, hogy holisztikus megközelítést alkalmazzunk. Ezért írhatunk állásfoglalást is a témában, mindazt kihasználva, amelyet egyébként már megteremtettünk itt, hiszen így tudjuk hangsúlyozni, hogy holisztikus megközelítés szükséges a migráció kezeléséhez. A LIBA, LIBE szakbizottságban egy sor specifikus szempontot említünk. Beszélünk a terrorizmusról, amely a kettes pontban is szerepel. Például ez ugye egy kicsit eltereli a figyelmet a többiről. Nagyon fontos, hogy holisztikus, általános megközelítést alkalmazzunk, és ne ragadjunk le egyes részleteknél, különösen a terrorizmusnál nem, mert hogyha ezt megteszük, akkor az egész vélemény értelme elvész. Meg kell próbálnunk bizonyos pontokat kiemelni. Például Birgit említette, és egyet is értek nagyban azzal, amit mondott, valóban az kell, hogy legyen a megközelítésem, hogy részleteket említsek, és ne holisztikus megközelítést alkalmazzak. Nyolcadikán, azaz E7 pénteken lesz a módosító benyújtásának határideje, 28-án szavazunk itt a szakbizottságban. Köszönöm mindenkinek ezt a részletes vitát egy ilyen fontos kérdésben. Bár csak véleményt készítünk, erről mégis azt hiszem, hogy nem tudom eléggé hangsúlyozni ennek a fontosságát. 16.40-kor kezdjük a szavazást, tehát most egy rövid szünetet rendelek el, de kérek mindenkit, hogy időben jelen legyen jelen, és ne felejtsék el a szavazókártyát. Köszönöm. Please take your seats, colleagues. We'll start at six. Kollégák, kérem, hogy foglaljanak helyet. Pontosan 4 óra 40 perckor megkezdjük a szavazást.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 dear colleagues, thank you very much for your... Kedves kollégák, köszönöm szépen, hogy ezen a szép hétfő délutánon velünk vannak. Nagyon érdekes téma van ma a napi rendünkön. A biztos jelenlétében nagyon örülök, hogy ön eljött, illetve az a főigazgatóját is üdvözlöm. Biztos úr, nagyon fontos számunkra ez az erősebb és intelligensebb információs rendszerek témája. Számunkra is nagyon érdekes ez, és tudjuk, hogy ön is figyelemmel követi ezt a témát. This, uh, information point. Csak tájékoztatásként elmondom. A bizottsági közlemény nyomán kezdtük el feszegetni ezt a témát, ezt a tavaly adták ki a témakörben. A Libe szakbizottság az információs rendszerekkel többször is foglalkozott már. Ezeket teljes körben tárgyaltuk, a jogszabályalkotási javaslatokat, a belépési-kilépési rendszer, ETIAS, SIS, SIS, Eurodac, stb. Az informatikai rendszerekkel, az interoperabilitással foglalkozó szakértői csoport külön foglalkozott. Örülök, hogy biztos úr eljött, és tud velünk tanácskozni ezekről a kérdésekről, mert annyira lényeges kérdések. Ezek persze nagyon technikai ügyek, nagy a politikai jelentőségük is ugyanakkor. Üdvözlöm tehát Dimitris, kérem, hogy a legfrissebb fejleményekről számoljon be, és majd biztos úr után az EULISA főigazgatóját fogom szólásra szólítani. Biztos úr, öné tehát először a szót. Köszönöm azoknak, akik ma itt töltik velünk a hétfő délelőttjüket, délutánjukat. Kérem tehát, hogy számoljon be legújabb fejleményekről a témakörben. És egyébként üdvözlöm eh, a nyári szünet után ismét a munkavilágában. Nice. Mindenkit szeretettel üdvözlök a nyári szünet után, és jó munkát kívánok az elkövetkezendő hónapokra. Nem, lett kö- nem lesz könnyű a munka, de fel vagyunk készülve. Először is még egyszer köszönetet mondanék a Libe szakbizottságnak és elnök úrnak külön, hogy meghívott minket erre a nagyon fontos mai találkozóra. Rendkívül örülök annak, hogy az a munka mostani periódusát egy olyan tárgyalással folytatjuk, mert ez a mai. Nagyon sok dolgunk lesz. A mai napot viszont, a mai napi vitát azoknak a legutóbbi fejleményeknek fogjuk szentelni, amelyek az interoperabilitással kapcsolatosak, és ezekkel szoros összefüggésben az EU-LISA megerősítéséről is szó lesz. Nem kell ismételjem, hogy mennyire fontos az információk gördüléken cseréje a tagállamok, az Európai Uniós ügynökségek, a bűnöldöző szervek és a különböző testületek, valamint hírszerző szervezetek között. Ez feltétlenül szükséges ahhoz, hogy eredményesen kezeljük a mai és a jövőben megjelenő biztonsági kihívásokat, illetve hogy megfeleljünk polgáraink elvárásainak. Ki kell alakítanunk a bizalom légkörét, és fel kell szólítanunk a tagállamokat arra, hogy ők is hangsúlyozzák ezt a bizalmat, hiszen ez elengedett, elengedhetetlen a jól működő, biztonságos unió, biztonsági unió kialakításához. Barcelona, Turku, London, Stockholm, Berlin olyan támadások helyszíne volt, am amelyek megmutatják, hogy eh, amennyiben időben és hatékonyan megosztottuk volna az információkat egymással, megmenthettünk volna életeket. Már vannak olyan eszközök és információcsere rendszerek, amelyek rendelkezésünkre állnak a határvédelmi és migrációs ö, ö, testületek rendelkezésére, ilyen a Schengen, ilyen a információs rendszer, az Eurodac, az Europol és a Prümi megállapodás, valamint mások is. Nagyon gyors ütemben dolgozunk az utas nyilvántartási rendszer végrehajtásán, és állandóan felszólítjuk a tagállamokat arra, hogy teljes mértékben használják ki az ezen rendszerek a lehetőségeket. Szorgalmasan dolgozunk azon, hogy forrással, szakértelemmel és a legjobb gyakorlatok megosztásával támogassuk a tagállamokat. Az elmúlt év során nagyon sok kemény leckét kaptunk, és ennek köszönhetően ezeknek a rendszereknek a kihasználása nagyban megnövekedett, különösen a Schengen információs rendszeré. De még ennél is többre van szükség. És amikor azt mondom, hogy többre, nem csak arra gondolok, hogy mennyiségileg többre, nem arra van szükség, hogy az információs rendszerek számát bővítsük, van már elég belőlük. Jobban ki kell őket használni. Azokat, amelyek már rendelkezésre állnak, be kell zárnunk a jelenlegi információs szakadékokat Európában. Egy javaslatcsomagot nyújtottunk be amely meg akarja erősíteni és fejleszteni akarja a Schengen információs rendszert. Ez a csomag múlt decemberben született meg, és Coelho úr munkájának köszönhető. Aztán az új határregisztrációs rendszer is készülőben volt, ez nagyban meg fogja majd könnyíteni a külső határokon folyó munkát. Diaz de Mera úrnak és az árnyék előadóknak külön köszönöm, hogy megállapodásra jutottak a tanácssal ebben az ügyben, és hogy lehetővé teszik ennek a csomagnak az októberi elfogadását. Aztán egy új európai utas információs és engedélyezési rendszert is javasoltunk, az ETIAS-t, amely a vízum nélkül az Európai Unióba utazók hatékony szűrését teszi majd lehetővé. Ez is a biztonsági kirakós nagyon fontos része, hiszen tudják, hogy jelenleg információ, ne, ezek az információk nem állnak rendelkezésre. Gálasszony és jól és, és mindenki nagyon aktívan dolgozik ennek a rendszernek a megvalósításán. Végül pedig júniusban, tavaly júniusban a bűnügyi nyilvántartási rendszert alakítottuk ki annak érdekében, hogy az ügyészek, a bírók és a bűnöldöző szervek a határokon átnyúló bűnözést minél hatékonyabban tudják kezelni. Na most az interoperabilitás kérdéséről. A jelenlegi, illetve a javasolt rendszerek egymás melletti működése és létezése nem elég. Hiszen mi a hasznuk, hogyha egymástól elszigetelve működnek, hogyha nem kommunikálnak egymással. Az információkat meg kell tudnunk osztani annak érdekében, hogy hasznosak legyenek, össze kell kötnünk a pontokat, nemzeti szinten is európai szinten egyaránt. A bűnüldöző szervek, a határvédelmi szervek és a titkosszolgálatok, hírszerző szolgálatok egyaránt eh, kell, hogy rendelkezzenek pontos információkkal minden rendszerből, annak érdekében, hogy a megfelelő döntéseket a megfelelő időben meghozhassák. Az interoperabilitás eh, a a bűnügyi, illetve a nem bűnügyi feladatokkal foglalkozó szerveket egyaránt ki kell, hogy szolgálja, hiszen akkor sokkal könnyebb lesz mege, megelőzni, kivizsgálni, elhárítani vagy büntetni a különböző bűncselekményeket. Az ETS rendszerének is szüksége van arra, hogy a Schengeni, a vízum, információs rendszerrel, az Eurodakkel és az Europol adataival egy, egyszerre összhangban tudjon majd működni. 2016 során az erre a célra felállított szakértői csoport mindenféle lehetőséget megtekintett, megnézte azt, hogy milyen rendszerek léteznek, és milyen rendszerek keletkeznek. Majd az Europol, az Interpol adatbázisait, a Prüm, Prümi megállapodást és más olyan eszközöket, amelyek léteznek, és így próbálta bezárni a csak szakadékokat. Új megközelítést kell alkalmazni a határok, illetve a biztonságra vonatkozó adatokkal kapcsolatban, mégpedig úgy, hogy az összes releváns, illetve központi európai információs rendszer együtt tudjon egymással működni. Megerősítettük, hogy ezt, ezt e, lehetséges megoldani, mégpedig az, az alapvető jogok, illetve az adatvédelem teljes tiszteletben tartásával. Hangsúlyoztuk, hogy az egyes rendszereknek tiszteletben kell tartaniuk a következő elveket, a szükségesség és az arányosság elvét. Fontos, hogy a konkrét adatvédelmi rendelkezéseket konkrét szabályokkal tartsák tiszteletben, kiférhet hozzá az adatokhoz, milyen célokra lehet felhasználni bizonyos típusú adatokat, az adat minimalizálás fontos, illetve az adat megőrzési szabályok is nagyon fontosak. Szeretnék el kapcsán világosan fogalmazni. Nem egy nagy testvér rendszer képítésén dolgozunk. Az interoperabilitást nem szabad az alapvető jogok támadásának megélni. Éppen ellenkezőleg célunk az, hogy a legalapvetőbb jogokat védjük, a biztonsághoz és a mobilitáshoz való jogunkat őrizzük meg. Ez egy óriási lehetőség arra, hogy robosztusabb és aktuálisabb, gyorsabb védelmet kínáljunk egy sokkal modernebb információs rendszeren keresztül. De az alapvető jogokra vonatkozó garanciák roppant fontosak, hiszen meg kell arról bizonyosodnunk, hogy ezeket valóban mindenki tiszteletben tartja. Éppen ezért van az, hogy az alapjogi ügynökség az európai adatvédelmi biztos szorosan részt vesznek ebben a munkában. A különböző szakmai szintű ülések elkezdődtek önökkel és a tanácssal, annak érdekében, hogy lássuk, hogy mik a szükséges lépések az információs rendszerek interoperabilitását 2020-ra biztosítandó. Bízom benne, hogy az év végéig sikerül majd egy jó javaslattal előállnunk, amelynek a célja az említett interoperabilitás elérése. Szeretnék köszönetet mondani az EU Lisa-nak illetve kollégámnak is, mert úgy érezzük, hogy az EU-LISA elengedhetetlen eleme lesz az interoperabilitásnak, és ebben nagyon fontos szerepet játszik Krum Garkov úr. A Schengeni és a vízuminformációs rendszer és a majdani jövőbeni rendszerek, például a belépési-kilépési, az ETIAS amikor ezekről megszületik a döntés, szintén részt, részét képezik ennek. Ezért javasoltuk júniusban azt, hogy az ügynökség, az EU LISA mandátuma meghosszabbodjék. A magas színvonalas adatok érdekében tesszük ezt. Az új információs rendszerek, IT rendszereket megfelelő erőforrásokkal tudja csak garantálni ez az ügynökség ez pedig az interoperabilitás előfeltétele. Tisztelt képviselő, kedves kollégák! Ahhoz, hogy az európai polgárok biztonságát garantáljuk, maximálisan ki kell használnunk a számítástechnikában elő lehetőségeket. Fontos, hogy a határőrség, a rendvédelmi szervek rendelkezzenek a kellő pillanatban a kellő információval. Bízom benne, hogy az EU-LISA ügynökség új mandátumával sikerült hozzájárulnunk ezen cél eléréséhez, és természetesen nagyon várjuk, hogy e javaslat témájában is együttműködjünk Önökkel. Köszönöm a figyelmüket. Köszönjük, biztos úr, mondja az elnök. Most pedig az EU LISA igazgatóját, Krum Garkov urat hallgatjuk meg. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm én is ezt a lehetőséget, hogy itt lehetek ma önök között fontos, aktuális és érdekes eh, vita ez. Rögtön az elején annyit hadd mondjak el, hogy a belis igazságügy területén nagyon gyorsan változnak a e, dolgok. Egyrészt az adat cserére nagyon nagy szükség van. A határ ellenőrzés, a migráció kezelés és a belső biztonsági szervek az egyre szorosabb együttműködése egyszerűen elengedhetetlen és megkerülhetetlen. A magas szintű szakértői csoport is jelezte, hogy nagyon komoly előnyöket látnak az érintettek az interoperabilitás nagyobb mértékű kihasználásában. Fontos, hogy európai szinten megvalósítsuk ezt egy integráltabb, jóval integráltabb adatkezelési megközelítés nélkül azt hiszem, hogy ez nem elérhető. Ugyanakkor annak is világosnak kell lennie, hogy az interoperabilitás ön magában nem veszélyezteti az alapvető jogokat, sőt, további véd garanciákat adhat az adatvédelem és a személyes adatok védelme számára. Itt nem az adatbázisokat akarjuk egybegyúrni, és nem arról van szó, hogy mindenki minden adathoz mindig hozzáférjen. Egyáltalán nem hatékonyságot kell biztosítani, illetve a rendelkezésre álló begyűjtött adatok ö, hatékony felhasználását szolgálja ez. E tekintetben tehát az EU LISA nevű ügynökség már a magas szintű szakértői csoport munkája során, illetve a zárójelentés a folyamatot lezáró jelentést követően is felkészült arra, hogy az ebben foglaltakat megpróbálja gyakorlatba átültetni, illetve erre vonatkozóan a lehető legjobb technikai megoldásokat megtaláljuk ahhoz, hogy az interoperabilitás valósággá váljon. Egy párat csak had említsek. A biometrikus adategyeztetés kapcsán július 25 én tudtunk egy új rendszert bevezetni, októberre a második fázis is lezárul, tovább finomítva, javítva a első szakasz eredményeit. Egy olyan architektúrát kell elképzelni, amely hatékonyabb és biztonságosabb módját jelenti annak, hogy a biometrikus adatokat európai szinten kezeljük, teljes mértékben megfelelve természetesen az adatvédelmi eh, rendeletnek, illetve az adatvédelmi ombudsman ajánlásainak. Az adat tárak, tárházakkal kapcsolatban egy rugalmas, gyors módját keresünk annak, hogy különböző statisztikai jelentéseket hogyan lehet az anonim adatokból generálni. Egy ilyen európai portál előkészítése folyik, és a hónap végéig ígérhetem, hogy következő javaslatunkkal előállunk. Egy új folyamatot is beindult az Európai Bizottság egy új tanulmányt, amely egy közös európai azonosító rendszert jelent. Az igazi adatvédelmi együttműködés is zajlik az EU LISA, illetve a tagállamok között, ez egyébként most is igaz. Zárásképpen tehát elmutatom, hogy az interoperabilitás egy szép nagy szó, ugyanakkor mit is jelent, azt, hogy a belső biztonságot erősítjük, és a érintett szervek feladatát is megkönnyítjük az EU liszának. Ez a feladata, és még készen állunk arra, hogy új felelősségi körünket az új mandátum értelmében vállaljuk. Ez nagy feladat lesz számunkra, de mégis azt hiszem, hogy hasznos és érdekes kihívás, hogy Európában megvalósítsuk az, európai, az interoperabilitást. Köszönjük, Garkó úr! Kedves kollégákhoz fordulok, ki szeretne hozzászólni, két-három percre gondoltam, sokan kértek szót, aminek nagyon örülök, hogy ennyire komoly érdeklődésre tart számot ez a téma. Matzola asszonyjal kezdjük. Köszönöm szépen. Először is szeretnék elnézést kérni, egy kicsit elkéstem a vita elejéről, sürgős szavazás volt egy másik szabics, szab, szakbizottságban. Köszönöm szépen az előadást az eh, EU információs rendszereinek interoperabilitásáról. Az EPP csoport támogatja ezt, illetve az interoperabilitás eh, javítását prioritásnak tartja. A cél, hogy eh, megakadályozzuk a támadásokat Európában, már adatbázisok létrejöttek, és a most tárgyalás alatt jár, álló rendszereket jobban össze kell kötni, hogy a rendészeti tisztek, a határőrségek, az igazságügyi és bevándorlási hivatalok hozzáférjenek az információhoz, és az álnevek használatát is nyomon kell követni, a tanács és az Európai Parlament közötti megállapodás a belépési kilépési rendszerrel kapcsolatosan nagyon jó előrelépés a cél érdekében, ami az interoperabilitást illeti. Jó lenne, hogyha egy kicsit jobban részletezné, amit arról mondott, hogy elégedett az előre haladással. Ön szerint a parlament hogyan tudna ehhez még jobban hozzájárulni? Egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy minden jogot és szabadságjogot tiszteletben kell tartani. Üdvözlöm, hogy ez szóba került, és manapság nagyon fontos, hogy előrelépünk ezen ügyekben állampolgáraink érdekében is. Köszönöm Roberta, Szipel asszony. Köszönöm szépen. Először is leegyszerűsítve szeretném elismételni azt, amit én értettem ebből a témából. Jelenleg tehát az a helyzet, hogyha egy rendőrtiszt különleges információt keres egy ügyjel kapcsolatosan, megnyit egy adatbázist, és megtekinteti azt az információt, amihez joga van, majd megint megnyit egy adatbázist, és tehát különböző adatbázisokat kell megnyitnia az információk elérés érdekében. Az interoperabilitásnak Éppen ez lenne a célja, hogy ne kelljen ennyi adatbázissal foglalkozni, hanem egy gomnyomásra automatikusan begyűjtse a rendszer mindazokat az adatokat, amihez egy adott rendőrtisztnek jogosultsága van, elérési jogosultsága. Mindez nagyon jól hangzik, különösen, hogyha még vannak ehhez adatvédelmi garanciák, és az interoperabilitás nem a semmiből keletkezik, hanem az adatbázisokon nyugszik. Néha az a benyomásom, hogy még mielőtt az interoperabilitással megkezdenénk a munkát, érdemes lenne több adatot gyűjteni, és egyre több mindenkinek hozzáférést adni, hogy így végső soron mindenkinek több adathoz legyen hozzáférése, mint ma. Volna még egy plusz kérdésem a különböző adatbázisokkal kapcsolatosan. Gyakran azt mondjuk, hogy több adatra van szükség egy adatbázison belül, különben joghézzal keletkezik. Hogyan tudjuk eldönteni, hogy hol van ilyen hiányosság pontosan, ha nem használjuk ki azt, ami már rendelkezésre áll. A meglévő rendelkezéseknek az értékelése és az, hogy ezeket hogyan használjuk ki, még mindig hiányos, biztosítani kellene, hogy értékes, használható adataink vannak. Még egy észrevétel említette az EUPNR-t, és emlékeztetnék mindenkit, hogy van egy olyan kijelentés, egy bírósági vélemény, mert egyébként a parlament is hivatkozott arra, hogy az EU-Kanada PNR konkrét szövegére való hivatkozás nélkül tehát idézem a bíróság nyilatkozatát, az EU PNR-ben hasonlóak a kifejezések, vagyis a tagállamok igazából nem sietnek nagyon, hogy az EU PNR-t bevezessék. Egy pillanat rájunk meg, nem kellene inkább a részleteket megvizsgálni, hogyha ez hasonló, ez a kanadai PNR-hez nehogy az legyen a vége, hogy végrehajtás után hívják fel a figyelmünket eh, arra, hogy eh, valami hibázik. Ez is a jó végrehajtáshoz kapcsolódik. Sokan vagyunk, akik szólni szeretnének. Kérem, hogy mindenki tartsa be a felszállási időket, Szofint fed. Köszönöm, elnök úr. Először is valamit leszögeznék az álláspontommal kapcsolatosan teljesen támogatom az interoperabilitást, az információ megosztást. Az EPP és a tagállamok az én javaslatomat a kötelező információcseréről megtorpedozták, pedig én ezt szerettem volna. Egy kicsit az értékesítési előadásokra emlékeztetett ez a bemutató, a tökéletes test eléréséhez szükséges egyszerű lehetőségekről. Szóval szerintem azért a, a valóság nem ennyire rózsás, mint ez az előadás volt. Az átláthatóságot is meg kell néznünk, mert amikor az Európai Parlamentet felkérik arra, hogy az Európai Bizottságnak valamilyen ötletére adja az áldását, akkor eh, érdemes volna például a PNR esetében is megvizsgálni a nemzeti projektek eh, finanszírozását. 130 millió eurót, ez nagyon sok pénz, költöttek már nemzeti PNR rendszerekre. Jó, ezt el is tudom fogadni, de én tudni szeretném, és a bizottságtól is sokszor kérdeztem már ezt, hogy hol vannak az értékelési nyilatkozatok, amik alapján eh, a pénzeket kiosztották. Ezt megtagadták. Az Európai Ombudsman ezt eh, hibás adminisztrációnak eh, minősítette. Eh, ne jöjjenek ide megint pénzt kérni, és mindezt indokolni, miközben az Európai Parlamentnek nem adnak lehetőséget a legminimálisabb értelmes felügyeletre sem. Ön arról beszél, hogy ez minden adatvédelmi szabálynak bla bla bla megfelel majd, mindez gyönyörűen hangzik, de már eléggé, nem most jöttem le a falvédőről, és tudom, hogy az EDPS és a FRA ajánlásait nem mindig tartják be. Nem a konzultáció érdekel engem, hanem azt vállalják, hogy ezeket az ajánlásokat be is tartják majd. Mint elmondtam, én nagy támogatója vagyok az információcserének, de az állampolgárok milyen garanciákat kapnak, konkrét példák. Ezen a héten Hollandiában kiderült, hogy az adóhatóság illegális módon, szándékosan tárolt több millió rendszám adatot, és ráadásul még pontatlanul is az állampolgárokkal kapcsolatosan. Na most, hogyha ezek az állampolgárok bajba kerülnek olyan adatokkal kapcsolatosan, amelyeket illegálisan, ráadásul pontatlanul tárolnak, és ráadásul ezeket majd jól megosztják Európában, ez majd még megtöbbszörözi a nehézségeket. Én az információ cserére vonatkozó minden javaslatot támogatok, de már többször elmondtam, hogy ezeket garanciákkal kell körülbástyázni, és én erről sokkal többet szeretnék hallani. Köszönöm. Ilyen Albrecht. Köszönöm szépen. Először is köszönöm, hogy eljött és beszámolt ezekről az erőfeszítésekről. Nagyon fontos számunkra, hogy ez az adatcsere meginduljon. Egyébként ezt már lényegében támogattuk az eddigiekben is. Ez nagyon fontos, hogy legi, leg, jogilag, politikailag, technikailag ez az adatcsere létrejön, amire egyébként már áldásunkat adtuk az Europol, a Schengeni információs rendszer esetében, illetve más rendszerek esetében is, hogy megtörténjen ez az adatcsere. Az elmúlt években több alkalommal gyakran láttuk azt, hogy az információ csere, amiről megállapodást kötöttünk az EU-n belül, nem megfelelően történik, és az információkat nem megfelelően viszik be a rendszerbe és ráadásul utána nem is használják ki a rendszerek az információt, pedig ez is nagyon lényeges. Értelmetlen adatokat a, ö, ö, felhalmozni, és utána nem felhasználni őket megfelelően. Emellett a javaslat azzal kapcsolatosan, hogy a lehetőségeket legjog alapon kiterjesztik az információ cserére nézve. Szerintem ezt korlátozni kellene, arra szorítkozni, ami arra hoz szükséges, hogy különböző rendszereket egyidejűleg ellenőrizenek, vagyis ezekben egyszerre folytassanak kereséseket, ne pedig egyikben a másik után, ez időt takarítana meg. Gondolom ebben mindenki egyetért, hogy ez lehetővé váljon, de önmagában a rendszerek összekapcsolhatóságának az elvével szemben óvaintenék, ez az adatvédelmet egyáltalán nem szolgálja, mert gyakran a rendszereknek a célja is megváltozik, vagyis az adatfelhasználás célja, és ebben nagyon körültekintőnek kellene lennünk. Nagyon jó tehát azt lehetővé tenni, hogy több minden legyen jogszerűen lehetséges, amiről már politikailag megállapodtunk. És van még egy dolog, ami szót érdemel. Számos bírósági határozat, illetve egy vélemény született a közelmúltban a bíróság részéről a tekintetben, hogy milyen adatokat, milyen személyes adatokat lehet felhasználni és tárolni biztonsági célból. Minden minden egyes határozatban 2014-től kezdődően, illetve a PNR kanadai javaslata kapcsolatosan ez júliusi határozat. Következetes volt a bíróság, és mindig azt hangsúlyozza, hogy a személyes adatok gyűjtése, illetve tárolása minden állampolgárral kapcsolatosan és tartósan nem lehet általános indokokkal ezt alátámasztani, hanem az indoknak vagy kockázathoz, vagy gyanúhoz kell, hogy kapcsolódjon. Ugyanúgy, ahogyan az interoperabilitáson dolgozunk, a meglévő rendszereknek a javításon is dolgoznunk kell ezen tekintetben, különben illegális helyzetet, jogellenes helyzetet teremtünk ami az EU PNR és a, a kanadai PNR összehasonlítását illeti. Az utas adatokat törölni kell, amikor már nem szükséges, vagyis az utazást már lezárta az illető. Önök az EU PNR rendszerről beszéltek, és most szavaztunk a belépési-kilépési rendszerről is. Mindkettőre igaz, hogy egyikben sincsen ilyen rendelkezés, hogy utazás után olyanok esetében, akik nem, szerelnek, nem szerepelnek kockázati listán, az adatokat törölni kell. Ez óriási probléma. Orvoslásra szorul, és kérem, hogy ezen is dolgozzanak. Köszönöm. Marie Christine Verzsia. Oui, merci. Igen, köszönöm elnök úr a lehetőséget. Elnök úr, intelligens határőrzetről beszéltünk. Eleve nem tetszenek ezek a szavak, ezek a kifejezések sem, mert nem tudom, mit jelent az, hogy intelligens határ, és a maga a határőrizet, vagy a technika sem tűnik túlságosan intelligensnek nekem. Biztos úr, arról beszélt, hogy nem nagy testvér, nem Big Brother rendszert építünk. Ezt értettem, hallottam, de hát mégis kiről, kinek nem az, hiszen nem egyenlő módon bánunk az emberekkel egy több mint egy tucatnyi szöveggel kell foglalkozni, az Európai Parlament elnökségi előtt fekszenek ezek. Mindegyik egy irányba mutat, a biztonság erősítése. Ezt én sem ellenzem, hogy biztonságban, nagyobb biztonságban élsenek az európaiak. Ugyanakkor az alapvető jogok kárára mindez. Ez viszont már nincs rendben. Most tudom, már kimondta, hogy ezek a szövegek egyszerre szakmaiak, technikaiak és politikaiak. De a politikai elképzelés nem szorulhat háttérbe a technikai vagy szakmai részletek miatt, és egyre nagyobb, egyre jobban összemosuk a kettőt. Szeretném eh, felhívni a figyelmüket arra, hogy a, eh, amióta intelligens határokról, határőzetről beszélünk, eh, egyre inkább összekeverjük a dolgokat, a migrációt és a terrorizmust például. Említeztetném önöket, hogy a terrorista támadások többsége, meggyőző többsége, legalábbis Európában nem külföldi volt, hanem európai állampolgár. Egy példát hadd hozzak rögtön erre. Az ETIAS az Európai Utazási Dokumentum, amely a akiknek nincsen szükségük vízumra ahhoz, hogy Európába jöjjenek, azok használják majd ezt. Mégis több információt kérünk ezektől az emberektől, mint azoktól, akik vízum kötelezettek. Hát ez, ez így nem megy. Harmadik országok állampolgárait nem lehet azzal a kifogással védeni, hogy például egészségügyi adatokat kérjünk tőlük, és hogy ezek bekerüljenek ezekbe az adatbázisokba. Ez például igen komoly problémát jelent számomra. Az ETS-szal kapcsolatban az ETS-t miért a Frontex, és miért nem az EU-LISA kapja ennek a kezelését. Többször elmondták, hogy az EU-LISA az egész rendszer koherenciájának a garantora, a biztosítéka, akkor miért az etias miért a Frontex kapná kezelésre? A SIS kapcsán igazi érdemi elemzés nélkül hova fejlesztjük tovább a Schengen információs rendszert? A visszafordítás és a tolont politikánk kiszolgálására csak anélkül, hogy az érintettek jogát figyelembe vennénk. Az európaiak szeretnének biztonságban élni, de nem bármi áron egyre több adatot gyűjtenünk Európában, és egyre tovább tartjuk, őrizzük meg ezeket. Nem az alapvető jogokat nem tartjuk tiszteletben, sőt, egyre kevésbé tartjuk tiszteletben, hiszen az előttünk lévő szövegek mögött ö, ö, azt sem látjuk, hogy pontosan mit rejtenek, milyen intézkedéseket rejtenek, ezt a szakmai, mindenféle szakmai nyelv mögé rejtik. Biztos úr, még akkor is, hogyha operatívnak kell lenni a rendszernek 2020-ra. 2017 van, van két és fél évünk, három évünk arra, hogy tanulmányokat végeztessünk, mielőtt életbe lépnek ezek a jogszabályok. Itt az ideje, hogy a tagállamok is vállalják a felelősségüket. Tudjuk, hogy az Európai Unió tagállamainak vannak igazából problémája a határőrizete. Fontos, hogy az európai intézmények és az Európai Bizottság jogszabályokat kell, hogy hozzon, de e kompetencia ügyében továbbra is a tagállamok lesznek a végrehajtók, és nagyon jól tudjuk, hogy a tagállamok hogyan alkalmazzák, vagy leginkább nem alkalmazzák ezeket az intézkedéseket, főként amikor az alapvető jogok tiszteletben tartásáról van szó. Tudjuk, hogy a saját állampolgáraink alapvető jogait sem mindig tartják tiszteletben. Laura Ferrara. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Avramopoulos biztosnak, hogy eljött hozzánk meg róla győződve, hogy rendkívül fontos a rendszerek interoperabilitásának növelése. Már elég régen beszélünk erről, úgyhogy üdvözlöm a bizottság erre vonatkozó javaslatát. Az információ cserefejlesztésre vonatkozóan rövid kérdést tennék föl. Szeretném tudni, hogy ez mindez hogy fog majd működni. Konkrétan az információ interoperabilitása. Milyen lesz? Lesz egy ilyen szuper struktúra, lesz egy új adattárház, ahol összegyűjtik az összes jelenleg működő rendszerből az összes adatot, vagy inkább azt tervezik, hogy összekötik egymással a jelenleg működő információs rendszereket. Ez véleményem szerint nagyon fontos, hogyha megnézzük a Dublin rendeletet, illetve az Eurodac 2-t, akkor ugye azt látjuk, hogyha egyetlen egy darab információra van szükségünk, akkor a adatbázisokat külön-külön kell megnéznünk. Ezek egymástól elszigetelten működnek, nem működnek együtt, nem kapcsolódnak egymáshoz. És hogy Ábrecht úr is mondta, a tagállamok között sem működött megfelelően, se administratív, se más eh, célokból a, az információcsere. Már például csak azért sem, mert nem volt meg eh, egymás között a bizalom. Tehát konkrétan, hogy fog működni ez az interoperabilitás, és milyen költségekbe kell majd gondolkodnunk az új mechanizmus ö, megteremtésénél. Tisztelt elnök úr! Tisztelt Avramapulos biztos! Nagyon átfogó ö, bevezetés volt, nagyon érdekes információ volt mindez, és arra gondolok, hogy Persze, természetesen egyetértünk abban, hogy az különböző információs rendszerek közötti csere rendkívül fontos. Ne legyen olyan helyzet, amelyben a különböző tisztviselők, akár technikai, akár más akadályok miatt nem tudják egymással kicserélni az információkat hatékony és jól működő Európai Unióról, Biztonsági Unióról beszélnek. Ehhez szükséges az, hogy arányos, az arányosságot is tiszteletben tartsuk, különösen amikor a határokon átnyúló ügyekről van szó. Az Európai Unió most arról is beszél, hogy a sziszen belül mennyire legyenek például regisztrálva azok, az, e, azok a nem európai állampolgárok, akik már valahol fejlesztésre kerültek, és esetleg gyanítható, hogy terrorista cselekedeteket akarnak végrehajtani. Milyen lehetőségek vannak arra, hogy ilyen biztonsági szempontok is felmerüljenek, illetve hogy az ilyen biztonsági fenyegetéseket is el tudjunk kerülni? A bizottság erre élne javaslattal? Aztán az interoperabilitással kapcsolatban pontosan mikor gondolják ennek a beindítását technikai, illetve igazgatás technikai szempontból? Ferrera asszonyal egyetértvén azt mondom én is, illetve azt kérdezem én is, hogy melyek azok az országok, amelyek nem akarnak együttműködni, nem értenek egyet ezzel a rendszerrel, és miért szeretném, hogyha ezt is elmondaná. Köszönöm szépen, Mária Lauristen. Köszönöm. Gárkov úrnak te szeretnék föltenni egy kérdést. Úgy gondolom, fontos, hogy ne csak ezeket az általános kijelentéseket, politikai kijelentéseket hallgassuk meg, hanem hogy legyünk az Európai Uniónak az a technikai laboratóriuma, amely az általános elgondolásokból konkrét lépéseket alkot. Tehát biztonsági és egyéb kérdésekkel én szívesen foglalkozom, és az lenne, az lenne a kívánságom, hogy az adatvédelem itt ne csökkenjen hogy erősödjön az interoperabilitás megindítása során. És nagyon fontos lenne, hogyha be tudná nekem bizonyítani most, hogy ez meg is fog valósulni. Konkrétan hogy fogják ezt megoldani? Két konkrét kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. Például, az, ugye Először is szükség van a kockázatelemzésre minden jogszabálynál. Ez már elkészül? Leírná, hogy mik azok a fő kockázatok, amelyeket megállapítottak ennek során? Másik kérdésem pedig, amikor a kockázatokat megállapítják, azt mondja, hogy beszélt az adatvédelmi biztossal. Megkérdezem, hogy miről? És hogy működött az egy, az, a munka a biztossal. Köszönöm szépen, Wimberg asszony szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen Avramopoulos úrnak egy erősebb és intelligensebb eh, információs rendszer eh, nyilván erre szüksége van, szükségünk van, és eh, arra is, hogy a különböző rendszereket szinkronizáljuk egymással, működjenek ezek együtt. Ez az egész nagy testvér figyel minket gondolat arra indít, hogy nagyon gondoljuk át a monitorozást, illetve az ellenőrzést. Én nem szeretek arra gondolni, hogy engem le fognak filmezni, amikor pénzt veszek le a, az automatából, vagy benzint öltök az autómba. Ö, természetesen bizonyos fokig rendben van az ellenőrzés, például a PNR rendszer nagyon jó rendszer, szükség van rá, de és jó, jó előrelépést is jelent, de az utóbbi időben azt látjuk, hogy a rossz szándékkal érkező emberek nem repülővel jönnek Európába. Tehát a határellenőrzéssel kellene inkább foglalkoznunk. Illegális migránsok hatalmas tömegei jönnek Európába, ezért jó lenne, hogyha azzal kezdenénk, hogy a határokat jobban megvédjük. Hiszen hiába vannak ezek a jó rendszerek, hogyha közben hagyjuk, hogy tömegesen érkezzenek e, emberek Európába. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy nagyon sok terrorista európai állampolgár volt, őket sem ellenőrizzük rend, rendesen. Az európai állampolgárok nem hülyék, tudniuk kell, hogy hogy is állnak ezek a dolgok, és elsősorban a határellenőrzést kell javítanunk, mert az most nem működik novembertől nem lehet majd a, határo, a tagállam közti határokat sem ellenőrizni, ez így nem fog működni. Csinicsi asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a biztos úrnak és igazgató úrnak is előadásukat. Ezek nagyon lényeges kérdések országaink biztonsága szempontjából. Többször elmondtam, hogy mélyen hiszek az együttműködésben és az információ cserében, biztonsági célú információ cserében. Tehát üdvözlöm az interoperabilitás gondolatát, már ami az információs rendszereket illeti. Mindazonáltal volna egy általános észrevételem és kérdésem. Az a biztos a tagállamok közötti bizalom légköréről beszélt, ami ön szerint az elmúlt években kibontakozott. Sajnálatos módon éppen azon terrortámadások nyomán, amelyek bizonyos országokat értek de azért hiányosságokat is észleltünk, már amint, már ami a terrortámadásokat illeti a Schengeni zóna működésén belül hiányosságokat tapasztalunk. Reméljük, hogy az információcsere lehetővé teszi, hogy egységes európai információs portál jöjjön létre, amelynek nyomán a rendőrség és biztonsági erők jobban tudják garantálni országaink biztonságát. A kérdésem ön szerint az információs rendszerek interoperabilitása valóban hozzájárul-e majd ahhoz, hogy a tagállamok az adatbázisaikat jobban használják ki? Ilyen szélesebb összefüggésben, a bizalomépítés jegyében valóban eh, le tudjuk küzdeni a korábbi problémákat, nehézségeket, amelyek miatt szinte lehetetlenné vált az információcsere. Mit lehet tenni a források, a, tá- a tájékoztató képzések mellett? Hogyan tudjuk még biztosítani, hogy valóban interoperábilisak legyenek az információs rendszerek? Ő még arra is hivatkozott, hogy az információs rendszerek interoperabilitása azt jelenti, hogy a belső biztonságot, határigazgatást, migráció igazgatást is megfelelően kell kezelnünk. Ön szerint tudjuk-e az állampolgárok magánéletének védelmét biztosítani? A bevándorlás ügye nagyon komplex. Tudna-e ön beszélni arról, hogy ön szerint milyen eredményeket lehet elérni az interoperabilitási adatrendszerek használatából. És még egy konkrétabb kérdés. Az eu nak vannak bizonyos erőforrásai is. Én előadóként kérdezem, az e LISZA erőforrásai, nem csak pénzre gondolok, hanem hogy az erőforrásai elégségesek-e arra, hogy megfelelő rendszereket építsen ki, vagy pedig eh, ezek még erősítése szorulnak. Köszönöm. Anna Gómez. Uh, Köszönöm szépen, biztos úr, és önnek is igazgató úr, hogy eljöttek hozzánk és tájékoztattak minket. Az én kérdésem az interoperabilitáson túlmutat, és persze nem csak interoperabilitásról, hanem operabilitásról, tehát működőképességről is beszélnünk kell. A költségeket is meg kell említeni, a védelem és a megfelelő működtetés jegyében, illetve hogy illetve hogy hogyan lehet úgy összekapcsolni a rendszereket úgy, hogy ne alakuljon ki az úgynevezett nagy testfér effektus. Mik a határai a, az összeköthetőségnek, vagy összekapcsolhatóságnak? Nézzük csak a barcelonai támadás esetét. information on the terrorists who directed. Kiderült, hogy nem tudtak hozzáférni a terroristákkal kapcsolatos egyébként rendelkezésre álló adatokhoz, amik a tagállamok által már bevitere kerültek, és az Europol ezt rendelkezésre bocsátotta. Ezek politikai problémák tagállamokon belül és tagállamok között, és az információ cserét éppen ezek gátolják. Sorry, Elnézést, biztos úr, ugyanez a helyzet a PNR-rel is. Könnyen vádaskodnak a tagállamok, hogy a PNR-t a parlament nem akart elfogadni, most meg ők nem akarják végrehajtani. Tudjuk, hogy nagyon sok rés van a PNR falán. A PNR-ben a charterjáratok nem szerepelnek, mert a tagállamok ezt nem akarták. Aztán ott vannak a magán repülőgépek. Egy szaudi herceg nyugodtan röpködhet a mi légterünkben, és az érdekes helyeket meglátogathatja Európában és aztán azt visznek, hoznak, amit csak akarnak, ami lehet pénz is, lehet robbanószer, amit csak akarnak, mert senki nem ellenőrzi. Úgy beszélünk, mint hogyha a terroristák külföldről jönnének, de eddig akik támadtak, mind a saját állampolgárunk volt, miért kell olyan programok, miért nem inkább olyan programokba fektettünk, amelyek a radikalizációt fogják vissza, vagy azonosítják. Ezeket párhuzamosan kell véghez vinni azoknak a közösségeknek a segítésével, ahonnan származnak a terroristák. Továbbra is szabadon garázdálkodhatnak azok az imámok, akikről pontosan tudjuk, hogy milyen veszélyesek lehetnek a biztonságra. Carlos Coelho vezetője a Schengeni csoportnak. A tagállamok, a bizottság eddig mit értek el? Számomra még nem volt olyan meggyőző ez. Volt olyan tagállam, ahol nem nagyon lehetett tudni, hogy milyen eljárás alapján ítélik meg a vízumokat, vagyis korrupciós elemek is vannak a rendszerben, a vízumkiadási rendszerben is. Vannak olyan tagállamok, amelyek például úgynevezett aranyvízumokat, vagy befektetési vízumokat, kötvényeket bocsátanak ki, és olyan embereknek engedik meg a belépést, akiknek nem kellene. Az elnök közbeszól, jó, mert meghallottuk az aranyvízumot, úgyhogy most már nagyon jó helyen járunk. Grazie Claude, grazie commissario, grazie. Köszönöm Claude, köszönöm biztos úr, köszönöm Gárkov igazgató úr önnek is, hogy eljött. Nagyon röviden szeretnék szólni, mert Feltűnt, hogy hotspotokról is beszélünk. Én a torontói hotspotba egyszer ellátogattam, és az Európollal volt egy hosszadalmas eszmecserém az adatok megtartásáról. Adatokat gyűjtenek és megosztanak az egyéb ügynökségekkel is. A kérdésem tehát az interoperabilitása és operabilitásra vonatkozik vagyis hogy ez a gyakorlatban hogyan valósul majd meg. Ami úgy remélem, hogy az magánélet védelmét, illetve az emberi jogokat tiszteletben tartják. Megpróbálom átlátni, hogy a bevándorlás és a terrorizmus közötti kapcsolat, amit olyan gyakran emlegetnek, valós-e. Ez is olyas valami, ami Európa egészének stabilitását fenyegeti. Gyakorlatilag háború folyik, valakinek ennek véget kell vetnie olyan eszközökkel, amelyek a rendelkezésünkre állnak. A háború arról szól, hogy külföldiekre vadászunk, akik szerintünk mások, és a tegnap-tegnap előtt érkezőkre összpontosítunk, és nem azokra, akik 20 vagy 50 évvel ezelőtt. Holisztikus megközelítése van szükség. Köszönöm, Cecil, hogy ilyen röviden szólt. López Aguilar úr, végül köszönöm. Mivel én vagyok ezek szerint az utolsó felszólaló. Thank you, Commissioner. Először is köszönöm biztos úr és Gárkov úr, hogy eljöttek, és hogy beszámoltak az interoperabilitás fontosságáról, de azt is el kell mondanom, hogy biztos vagyok abban, hogy a tagállamok, illetve azok a kollégák, akik szót kértek, mindannyian egyetértenek azzal, hogy mennyire lényeges az interoperabilitás, és hogy a korábbi katasztrofális tapasztalatokból levonjuk a tanulságokat, már ami a biztonságot vagy a biztonság hiányát illeti. Két további gondolat, illetve kérdés inkább először is. Mikor történik ez majd meg, milyen ütentervel dolgoznak, milyen eh, ütemezéssel tart tervezik az interoperabilitás biztosítását, hogy a hiányosságokat kiküszöböljék, másodszor hol vannak a határok, a hiányosságok, vagy az ellenállások a tagállamok részéről, és milyen alapon állítják ezeket az akadályokat? Hogyha alapjogi aggályokat hangoztatnak, ez nem ugyanaz, mint a nemzeti szuverenitási alapú kifogás. Ez egészen más tészta. A bizottság levonja el a következtetéseket az Európai Bíróság határozataiból, hiszen ezek következetesen úgy érvelnek, hogy mindig, amikor megpróbáljuk megerősíteni az adatátvitelt, és az adatkezelést, rendelkezésre állást túllépünk az Európai Emberi Jogi Kartángette kereteken. Ezt a legutóbbi határozat a Kanada-EU PNR-rel kapcsolatosan egészen világosra tette. Köszönöm, köszönöm. Biztos úr. Sok kérdést kapott, ez azt jelenti, hogy sokan érdeklődnek a téma iránt. Köszönöm szépen. Először is szeretnék mindenkinek köszönetet mondani. Uh, mindenkinek a kér, elmondott uh, kérdésekért, illetve gondolatokért. Mindezek jól mutatják, hogy hasonló elvek mm, működnek bennünk, ahogy azt uh, Aguilar, López Aguilar is említette. Alapvetően a célunk az, hogy az európai polgárok biztonságát garantáljuk. Persze, anélkül, hogy az alapvető jogok sérülnének. Főként az adatvédelemhez való jogra gondolok itt. Van egy új adatvédelmi keret, amely nem sokára életbe lép. Alapelvei az ma előttünk lévő interoperabilitás témában is eh, vezetnek bennünket. Először is köszönöm a támogatásukat. Teljesen igazuk van, a rendszerek nagyobb fokú összekötettsége kívánatos. De emellett talán még fontosabb, hogy még jobban használjuk őket, ahogy azt Zipper asszony említette. Az interoperabilitás témájában mi alapvetően a tiszta asztal megközelítést preferálnánk annak érdekében, hogy ETS, Eurodac és SIS ügyben minél hamarabb meg tudjanak állapodni. Azzal, hogy mielőtt megegyezének ezen eszközökről, azelőtt még egy javaslatot letennénk az asztalra, ez csak tovább bonyolítaná a dolgokat hogyha ez a folyamat lezárul, akkor ezen alapokra építhetjük majd az interoperabilitás európai várát. Egy teljes hatás tanulmány elvégzésre kerül természetesen majd az interoperabilitás javaslat kapcsán, különösen az adatvédelmi aspektusokra. Azt hiszem ezt mondanom sem kell az EU-LISA igazgatója azt hiszem, hogy nálam jobban el tudja majd mondani ezt a témát. Cipelasszony, ami az EU-Kanada utasadat megállapodást illeti. Először is a bíróság véleménye az EU-Kanada PNR ügyben roppant fontos számunkra is, hiszen bármiféle jövőbeni ilyen ö, utas adat ö, megállapodás alapját képezi majd. Az önök kérésére a bíróság a következtőt mondta. Jelenlegi formájában nem lehet Mm, megkötni, mert egyes rendelkezések az adatvédelmi, illetve a magán életvédelme európai szabályával nem összeegyeztethető. Az Európai Bíróság azt is megállapította, hogy az utasadatok átadása az Európai Unióban Kanada irányába indokolt annak érdekében, hogy a közbiztonságot garantálassuk a terrorizmus elleni harc, illetve a bűnözés elleni harc keretében. Ugyanakkor jó néhány javaslatunk nem kellően pontos szabályokkal mesterztük körbe ezeket a célokat az említett eh, javaslatban. Mivel az utas adatok cseréje nagyon fontos eszköze a bűnözés és a terrorizmus elleni harcnak, ezért megtesszük a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az, adat, az utas adatok átadása ne álljon le, Természetesen az Európai Bíróság véleményében lefektetett szempontok teljes figyelembe vétele mellett. Az Európai Bíróság véleményét még elemezzük, és a tanástól majd azt kérjük, hogy elkezdhessük Kanadával a tárgyalásokat annak érdekében, hogy egy javított változatáról állapodhassunk meg ennek a utas adatcsere megállapodásnak. Ami a bíróság véleményét illeti, ez alapvetően az uniós információs rendszerekre közvetlenül nem alkalmazható és alkalmazandó, tehát természetesen az ebben foglalt elveket továbbra is szem előtt tartjuk, akkor, amikor ilyen témában bármiféle javaslatot teszünk le az asztalra és azt megígérhetem, hogy természetesen tiszteletben tartjuk bármiféle javaslatunkban. Az Európai Bíróság véleményben szereplő szempontokat tehát az elemzés után igenis figyelembe kívánjuk venni. Abrecht úrral egyetértek azzal, hogy a rendszereket nem összekötni kell, hanem ezeket eleve ö, interoperabilisnak, kompatibilisnak kell ezeknek lenniük. Az adatokhoz való hozzáférés kapcsán, nos, annyit mondhatok, hogy a 2001 per 49-es rendelet alapján jártunk el egyes esetekben, a törvény vagy a jogszabály értelmében bizonyos rendelkezéseket töröltünk, hiszen az Európai Bizottság belső döntés hozatalának a teljes részletét nem hozhatjuk nyilvánosságra. Remélem, és biztos vagyok benne, hogy az ombudsman majd tisztázza az ezzel kapcsolatos problémákat. A jövőbeni rendszerek kereshetők, interoperábilisak lesznek, igaz ez a biometrikus, illetve bármiféle más adatokra. De ez nem történhet az adatvédelmi szempontok kárára. Sőt, éppen ellenkezőleg minden szükséges garanciát beépítünk a rendszerbe, annak érdekében, hogy a személyesek adatok védelme garantálva legyen bármiféle jövőbeni javaslatomban. Ezzel adatokhoz való hozzáférés ellenőrzése, ezt önök is értik és tudják, kritikus fontosságú lesz. Megint csak az adatvédelmi szabályokat tudom említeni minden egyes információs rendszer esetében. A hozzáférés ellenőrzését a szoftver felépítése garantálhatja. Először is együttműködünk majd szorosan az adatvédelmi szervekkel, a jövőbeni kezdeményezések előkészítési fázisában. A technológia és a határőrizeti információs rendszer, a migráció, a biztonságpolitika terén azt hiszem, hogy sokat tehetünk annak érdekében, hogy az alapvető jogokat ezek az érintett szervek óvják, védjék. A garanciák, a jogorvoslati mechanizmusok részét képezik majd minden ilyen rendszernek a jövőben. Az interoperabilitással kapcsolatos javaslatunk és ezt ígérhetem, teljes mértékben figyelembe veszi ezt. Az Európai Bizottság megközelítése alapvetően a következő. Szeretnénk egy magas szintű adatvédelmet garantálni, teljes mértékben megfelelve az új módosított adatvédelmi szabályoknak, és az interoperabilitás szigorúan korlátozott hozzáférést tesz csak lehetővé majd. Verzsi asszony, folytatom franciául, olyasmit mondott, ami számomra különösen fontos. Ez pedig nem más, mint a radikalizáció elleni harc. Nagyon fontos ez, ahogy azt mondom, nagyon remélem, hogy lesz alkalmunk a közeljövőben Anna Gomes asszonynal az ETS témájában is alaposabb eszmecserét folytatni. Az ETS kapcsán nem több információt kérünk, nem kérünk több információt az ETIAS-hoz, mint a vízumokhoz. Sokkal kevesebb adatot gyűjtünk. Például biometrikus adatokat nem gyűjtünk az ETIAS esetében, nem úgy, mint a vízumok esetében. Az elfogadása és az alkalmazása miatt nincs elég időnk, sajnos, nem úgy, mint ahogy azt ön mondta Verzsia Eszony, elsuhan mellettünk az élet, sajnos az események sokkal gyorsabbak, mint mi, úgyhogy nekünk is meg kell próbálnunk felvenni a tempót. Nem mehet minden a régi kerékvágásban, a business as usual már nem opció, hogy minél hamarabb életbe léptessük és alkalmazzuk ezeket a rendszereket, ez roppant fontos, az első például fogom működőképesnek kell lenni a rendszereknek. Ferrara asszony, önnek mondom, az interoperabilitás úgy működik majd, hogy a rendszerek kereshetőek legyenek. Egy keresőablakban lehessen az összes rendszerben keresni. Tehát az összes rendszerből, adatbázisból egy ablakban kereshessünk biometrikus és alfanumerikus információt egyaránt. Nem építünk egy szuperadatbázist. Kudricska asszony. Az az uniós állampolgárok, amikor átlépnek az Európai Unió határán, eh, ezt fegyezzük, ennek nagyon komoly eh, adatvédelmi következményei vannak. Ezért is mondtuk az éves jelentésünkben, hogy eh, az gát ezen intézkedésnek még nem sikerült kellő mértékben igazolni, bizonyítani. Csinicsi asszony. A tagállamok megosztják egymással a az információt, a hírszerzési információt. Vannak tagállamok, akik bilaterálisan együttműködnek, de az ambíciónk, a célunk az, hogy minden tagállam részt vegyen ebben a gyakorlatban. Az Európai Uniónak ezen a területen egyértelmű hatásköre van. A szerződések ez ügyben világosan fogalmaznak. A nemzet, biztonság, kizárólagos tagállami hatáskör. Igen, a jövőben ezen a téren pedig előre kellene léptünk, de az uniós eszközök rendelkezésre állnak ahhoz, hogy a hírszerzős információs szervek eh, ezeket felhasználják az SIS-be, a Schengen információs rendszerbe például terrorizmussal gyanúsított információit bevihetik az Európollal, együttműködnek, sőt jobban működnek együtt, mint korábban. Az első drámai események előtt nem úgy álltak a dolgok, mint most. Az Európol kapcsolatban nem ugyanaz volt a benyomásom, mint először jelentősen javítani kell ezen a fajta együttműködésen, és felmerül bennem a kérdés, és hát hadd legyek önökkel őszinte ez ügyben. Azt hiszem, hogy itt az idő, itt az ideje annak, hogy nagyon merészen, bátran lépjünk, és a múlt biztonsági tabuin túllépjünk, és végre valahára együttműködünk annak érdekében, hogy európai ilyen fizetési eh, rendszer eh, működjön. Tudom, hogy nem mindegyik tagállam fogja üdvözölni ezt az ötletet. Mikor két évvel ezelőtt eh, ezt elindítottuk, és az első javaslatot megtettük, akkor az első reakciókból ezt szűrtem le. Tudom, hogy vannak olyanok, akik készek megvitatni ezt a kérdést. Az együttműködés, az információ megosztás és információs csere, hogyha megvalósult volna korábban, akkor ezeknek a nemrég történt tragikus eseményeknek egy részét talán megjósolhattuk volna, vagy megelőzhettük volna, de Hát, hogy politikai jellegű megjegyzést tegyek, sajnos még mindig nagyon nagy az ellenállás egyes helyeken ez ellen, és remélem, hogy az Európai Parlament segít majd nekünk abban, hogy ezt a padhelyzetet feloldjuk. Kienge asszony is nagyon fontos politikai kérdést vetett fel, az emberi jogok tiszteletét és a diszkrimináció megszüntetését mindenkire vonatkozóan. És elmond, megmutatta azt is, hogy tényleg a külső határokon is minden egyes emberi ö, ö, lény jogait tiszteletben kell tartanunk. És ezt mindig el fogom mondani, ezt az egyet nem ö, adhatjuk fel, nem lehet, hogy egyenlőségjelet tegyünk a ö, migránsok és a terroristák között. Nagyon sokszor elmondtam ezt már, mert ez egy nagyon veszélyes lejtő, amelyen nem szabad elindulnunk. Az egész társadalom számára veszélyes ez, és különösen azokra a harmadik országbeli állampolgárokra nézve veszélyes, akik közöttünk élnek, és akik egyáltalán nem értenek egyet sem azoknak a szellemiségével, sem azoknak a gyakorlatával, akik ezeket a bűnös cselekedeteket végrehajtották. López Aguilar úrral kezdtem, Neked ott válaszsal fogom befejezni a mondandómat. A tervezett ütemterv az interoperabilitásra nézve úgy néz ki, hogy év végén fogjuk megjelentetni a javaslatot. Az a célunk, hogy 2020-ra elfogadjuk és hajtsuk végre ezeket a javaslatokat, és természetesen az Európai Bíróság döntései irányítani fogják majd a kezünket a munka során. Köszönöm szépen mindenkinek a megjegyzéseit, hozzájárulását. Köszönöm a szót. Dimitrius úr. Köszönöm szépen. Szippel asszony által kifejezett aggodalmakra vál, reagálnék az adatbázisok összehangolásáról. Gyakorlatilag mind a két dolgot tesszük, tehát egyrészt bővítjük az adatbázisokat annak érdekében, hogy a már rendelkezésre álló információ több legyen, és hogy a jelenlegi hiányosságokat pótoljuk, szakadékokat bezárjuk. Ugyanakkor rendkívül sokat tettünk azért, hogy az adatbázisokat optimalizáljuk. Például 16-ban az Schengen információs rendszer több mint 4 szor alkalommal vették igénybe, Két éve korábban még csak fele annyi megkeresés volt. Ugyanakkor ezzel a, ezekkel a törekvésekkel párhuzamosan az adatok minőségének javítását is megcéloztuk, és az adatvédelem, valamint a magánélet védelme szempontjából is javítottuk az információkat, hiszen minél jobbak ezek az információk, annál kevésbé valószínű, hogy adatvédelem szegést, illetve az adatvédelem megsértése megtörténik. Az interop interoperabilitás nem ugyanaz, mint az interkonnektivitás, tehát az összekötés. Az interoperabilitás arról szól, hogy több adatbázist egyszerre tudunk keresni, több adatbázisban egyszerre tudunk működni hogyha össze akarjuk kötni a bázisokat, azokra is lehet időként szükség, de azt esetenként kell majd megtekinteni, hogy ez lehetséges vagy nem. Az összes adatbázisban együttes keresésnek a lehetősége az, amit mi keresünk. Az interoperabilitás úgy fog tehát működni, hogy lehetővé teszi a minél könnyebb keresést és a minél könnyebb információ kinyerést a különböző rendszerekből, mégpedig úgy, hogy a jelenleg már biztosított hozzáférési jogok ne sérüljenek. Biztos úr is említette, hogy hogy az év végére tervezzük meghozni a konkrét javaslatot és 2020-ra szeretnénk, hogyha megvalósulna mindez. Ugyanakkor a határregisztrációs rendszerre és más rendszerekre vonatkozó javaslatok, amelyeket már, már most, amelyeken már most dolgozunk, ugye szintén tartalmaznak interoperabilitási törekvéseket. Úgyhogy nagyon hosszú az út, és nagyon gazdag mindaz a munka, amit el kell, hogy végezzünk, annak érdekében, hogy a belső biztonság megvalósuljon, és hogy a határigazgatás minél magasabb szintű legyen. Lauritzer asszony a konkrét lépésekre kérdezett rá. Most anélkül, hogy túlságosan kis részletekbe mennék bele. Először is az azonosítás folyamata kell, hogy jobb legyen. Jelenleg ilyen silószerűen folyik a munka, és ez lehetőséget ad arra, hogy egy embernek többféle személyazonossága is legyen. Például a tavalyi karácsonyi támadás során láttuk azt, hogy 14 különböző identitással rendelkezett az egyik támadó, és ezt a fajta lehetőséget nem szabad megadnunk. Aztán az adatok jobb minősége itt is felmerül, hiszen minél jobb minőségű az adat, annál kevésbé fordulhat elő az, hogy valamely, valakinek a személyiség jogait megsértjük az adat felhasználásával. Aztán a kockázatelemzés, ez nagyon széles kérdés, általában egy konkrét kontextusban szokták elvégezni, de minden esetre el tudom mondani, hogy minden kezdeményezéssel kapcsolatban, amely az interoperabilitást érinti, illetve annak a végrehajtását érizti. Például az ETIAS rendszer, az Európai Keresőportál és a többi intézkedéssel kapcsolatosan Készítettünk kockázati, kockázatelemzést, és az e szükséges biztonsági rendelkezésekre is gondoltunk. Úgyhogy igen, ez, ez, erről is gondoskodik az ügynökség. Az ügynökség egyébként az adatvédelmi biztossal is nagyon szorosan együttműködik. Múlt hét pénteken is volt egy interap operabilitásról szóló, és különösen a központi adattáról szóló megbeszélésük ezen kívül rendszeresen végeznek ellenőrzéseket is. Az adatvédelmi biztos rendszeresen ellenőrzi az ügynökség munkáját. Ez is nagyon fontos számunkra, és természetesen a végrehajtási jelentésekben talált minden ajánlást figyelembe veszünk. Az ETIAS és a határregisztrációs rendszer végrehajtásával kapcsolatban is úgy dolgozzuk ki az intézkedéseket, a rendelkezéseket, hogy az adatvédelem minél teljesebben érvényesüljön, ezt nagyon komolyan veszük. Csinicsi asszony, az adatvédelem, illetve a magánélet védelmének garantálásáról beszélt. Még egyszer elmondom tehát, hogy az interoperabilitás nem arról szól, hogy a jelenlegi hozzáférési szabályozást megváltoztatjuk az adatvédelem, a magánélet védelme ugyanúgy meg fog valósulni, mint most, ugyanolyan magas szintű lesz, de sokkal jobb eszközeink lesznek majd arra, hogy ezeket erősítsük. Végül pedig az EU, EULISA számára rendelkezésre álló forrásokról beszéltek, hiszen az interoperabilitás megvalósítása rendkívül nagy munka és annak a biztosítása, hogy az összes többi feladattal összhangban fog ez működni, szintén nagyon fontos feladat. Én azt hiszem, hogy a bizottság javaslatában majd ezt is figyelembe veszik, és olyan forrásokkal látnak el minket, amelyek lehetővé teszik, hogy a 2020-as évre minden európai tagállamban megvalósulhasson az interoperabilitás. Köszönöm szépen, Gárkov úr. Maratoni ülés volt ez. Köszönöm szépen minden kollégának, hogy itt maradtak az ülés végéig. Tudja biztos úr talán, hogy ö, ö, például Timmermans úr azt szokta csinálni, hogy olyan kérdéseket nem válaszol meg, amelyeknek a feltevője elhagyta a termet de önhöz hasonló mennyiségű kérdést gyakorlatilag senki nem szokott kapni. Ez is mutatja, hogy mennyire fontos a számunkra ez a kérdés, ez a téma. Köszönöm kollégáim kitartását, figyelmét, és köszönöm szépen biztos úrnak, hogy eljött hozzánk, és informált minket a legújabb helyzetről. A második interoperabilitási csomagot tehát decemberben várhatjuk, és remélem, hogy a mandátumunk végéig be tudjuk fejezni majd ezt a munkát. Ha fárasztó is volt az ülés, de nagyon jó esett, hogy ilyen gyorsan, ilyen flottó tudtunk dolgozni, ilyen sok kérdést feltehettünk, sok kérdésre megválaszolhatunk. Én azt hiszem nagyon jó együttműködésünk van biztos úrral és az EULIZA igazgatójával. Köszönöm még egyszer, hogy eljöttek. Nehéz, fárasztó hétfő délután volt, de nagyon hasznos ülést tartottunk. Köszönöm szépen kollégáimnak, hogy itt maradtak az ülés végéig. Megérte még akkor is, hogyha fárasztó van. Köszönöm szépen, hogy ilyen mélyreható vitát tudtunk folytatni. Köszönöm biztos úrnak és biztos úr eh, munkatársainak, valamint az EULIZA igazgatójának, hogy itt volt.